Schönen guten Morgen. Die pünktlich... Jó reggelt kívánok, ne büntessük meg azokat, akik pontosan jöttek, ezért elkezdjük a munkát, és Wim van de Kap már sugárzik, hiszen ő például pontos volt. So, wir hatten gestern ja kein... Tegnap ugye nem tartottuk meg a koordinátorok ülését, ezért nem tudok beszámolni az ülés eredményeiről. 25-ére, ugye januárról beszélünk, halasztottuk ezt el. Aber wir hatten ein am Viszont december 7-én nagyon is volt koordinátorok ülése, az erről szóló közleményt mindenki megkaptam. Amennyiben ellenvetésük van, akkor kérem, hogy ezt tegyék meg. A dokumentumot mindenki megkaptam. Az első napi rendi pontra térünk rá. A bizottság végrehajtási hatásköreinek ellenőrzése, a hátsó aerodinamikai eszközök használatának szabályaira vonatkozó bizottsági végrehajtási aktusról hátsó légterelők. Megadom a DG Move képviselőjének tehát a szót. Oui, bonjour mesdames et messieurs. Je vais vous faire une rapide... Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Gyorsan, röviden bemutatnám ezt a szöveget. Ez egy 2015-ös irányelv, a 715-ös, tavasszal fogadtuk el. Ez alapján az eurodinamikai teljesítményt növelendő a, a különböző gépjárművek hátsó részére föl lehet szerelni kis szárnyakat, farokrészeket. Ennek két feltétele van. Egy, a DJ Move-nak meg kell vizsgálnia ezen felszerelések használatának körülményeit, a második. A másik pedig az, hogy DJ Grow megvizsgálja még piacra kerülés előtt ezeknek a felszereléseknek vagy alkatrészeknek a különböző tan, ö, tulajdonságait. Szakszervezet, ö, szakértői panelt alakítottunk ki, az összes ágazat képviselő jelen volt, és következtetéseket alakítottunk ki. Két részre osztottuk a munkát a szakértők között. A DG Move azt vizsgálta meg, megvizsgálta rá első feladatot, és létrehozott egy végrehajtási aktust, erről beszélünk most. A tagállamok számára a komitológián keresztül október 30-án hoztuk nyilvánosságra ezeket a dokumentumokat, várjuk a véleményüket, a DigiGrow pedig a típus jóváhagyás tekintetében fogalmazott meg vélemény. Szakértőkkel egyeztettünk, egy, egyeztetett a DG Move, a DG Grow pedig valószínűleg tavasszal fejezi be ezt a munkát. Tavasz végén, vagy mondjuk júniusban elvileg mind a két aktust föl tudjuk ajánlani a tagállamok számára elfogadásra. Tehát a közlekedési bizottságok, bizottság számára az egyik főigazgatóság esetében, és elvileg párhuzamosan el lehetne fogadni majd a bizottságban ezt a két szöveget. Még egy dolgot pontosítanék, gondolom érdekli önöket. Az irányelv szövegében azt is olvashatjuk, hogy a gépjárművek első részét is lehetne javítani. Ennek érdekében a DG Grow-tól várunk egy frissítést az összes típus jóváhagyásra vonatkozó szabályról. Tehát ezt a belső piaci főigazgatóság fogja vizsgálni. 2016 előtt erre is sor kerül, tehát minden eleme meg lesz a típus jóváhagyásnak. Tehát a kamion gyártó cégek új tanulmányokat indíthatnak el, és aztán az irányelvben meghatározott időpontok szerint elkezdhetik az újabb típusok piacra bocsátását. Még egy dolog. Miről is szól a 20 cm-es polémika? Hogyha a kamionok hátolsó részét felszerelik ezekkel a kis szárnyakkal, farok részekkel, akkor azok nem haladhatják meg 20 cm-rel, 20 cm-rel nem lehetnek hosszabbak, mint a kamion. És ez igaz a pótkocsis kamionokra is. A végrehajtási aktus tervezetben még található egy plusz fél mondat, szerint ez a feltétel akkor akkor ezt a feltételt akkor kell alkalmazni, hogyha pótkocsis járművekről van szó. Elmondom, hogy miért. A szakértői csoportban tudósok és iparral foglalkozó szakértők azt mondták, hogy jelenleg a piacon elérhető termékek, illetve a fejlesztés alatt álló termékek megfelelnek a 20 cm-es követelménynek. Ezzel nincs gond. De elképzelhető, hogy 5-10-15 év múlva a technológiák úgy fognak fejlődni, hogy az új termékek még nagyobb teljesítménnyel rendelkeznek majd, mint a mostaniak, és ugyanakkor nem felelnek meg ennek a 20 cm-es követelménynek. Vajon korlátoznunk kell a technológia fejlődését a 20 cm-es szabály miatt? Egyébként ezeket az alkatrészeket, vagy felszereléseket könnyen lehet választani a gépjármű testéről. Tehát ezt a rendszert le lehet venni, főleg akkor, ha mondjuk a kamiont fölrakják egy tehervonatra. Tehát ez a félmondat semmilyen hátrányos, helyzet, hátrányos helyzetet nem eredményez a pótkocsis teherautók vagy kamionok esetében, hogyha úgy értéltük volna meg, hogy ez káros hatással van, akkor nyilván nem egészítettük volna ki ezzel a félmondattal. Hogyha a parlament azonban másként gondolkodik, és szeretné ezt törölni, ezt a félmondatot, azt is meg tudjuk oldani. Még egy dolog, a tagállamok véleményét még várjuk ezen fél kapcsolatban. Ennyit szerettem volna mondani, köszönöm. Köszönöm szépen. Először Wim van de Kampnak adom meg a szót. Elnök úr, köszönöm szépen. Nem ismerem ennek a dossziének az előtörténetét, sajnos nem ismerem. Úgy értem a bizottság beszámolóját, hogy ezen dolgoznak ezen a dosszién, de nem tudom, hogy ezt az irányelvet mikor akarják elfogadni. Tehát kérem, hogy tájékoztasson, hogy mikor vezetik be ezt. Másrészt, mennyibe fog mindez kerülni kamiononként, teherautónként, mennyibe fog kerülni, mennyire lesz drága vagy olcsó? Harmadik kérdés. Jelenleg a platóninggal kísérletezünk, hogy a kamionok szorosan egymás után mennek, és így javítjuk a légellenállási mutatókat, és van-e kapcsolat a platooning és a légterelők között. Aztán a nagy kérdés az, hogy a hosszú és a nehéz teherautók tekintetében ez mennyibe kerül. A bizottság egy kombinált ö, közlekedésről beszél, ez ugyanaz, mint a nagy hosszú teherautók esetében vagy más. Köszönöm. Azt hiszem valami másról van szó, de majd a bizottság megmondja. Ismail Ertug, tessék. Jó napot kívánok, jó reggelt kívánok, köszönöm a bizottságnak ezt a magyarázatot. Azok, akik az elmúlt ciklusban itt voltak, ismerik az egész dosszié előtörténetét, és tudják, hogy mennyire át meg át politizált volt ez a kérdés. Miért mondom azt? Azért, mert a többsége rendelkezők szándéka az volt itt a parlamentben, hogy lehetőség szerint minél több forgalmat a sinre, a vasúti közlekedés irányába tereljük át, és ehhez olyan teherautókra van szükség, amelyeket problémátlanul föl lehet tenni vasúti kocsikra. Most azonban ezzel a félmondattal voltak éppen korlátozzuk a használható tehervagonok körét. Ezért én nagyon is úgy gondolom, hogy a trialógusban, háromoldalú tárgyalásokban megállapodottakhoz kellene tartanunk magunkat, és nem kellene módosítanunk ezt a szöveget. Lehet, hogy leszerelhető ez a szárny, de úgy gondolom, hogy voltak éppen az a cél, hogy minden um, um, minden teherautó számára biztosítani kell, hogy fel lehessen őket tenni a vasúti kocsikra. Gezine Meissner. Hát ismerem ezt a doszét, mert ezzel foglalkoztam az elmúlt ciklusban, és azt mondhatom, hogy a hosszú teherautókról nincsen szó most ebben az ügyben, hanem csak a normál kamionok szárnyakkal való ellátásáról van szó, elől a menetstabilitást erősítenek, hátul pedig az aerodinamikai mutatót. Úgy gondolom, hogy ez ki kellene húzni ezt a szöveget, hogy az intermodális szövegre közlekedésbe használni lehet, hiszen a legtöbb nyerges vontató ma nem vasúti közlekedésre alkalmas, de problémátlanul alkalmazni lehet őket, át lehet őket ö, alakítani. Dél Franciaországban voltunk egy utazáson a szakbizottsággal, és itt tájékoztattak, hogy az USA-ban már létezik a rail freight, meg a kárgó rendszer, um, amivel problémátlanul fel lehet még a nyerges vontatókat is tenni a vasúti kocsikra, a volkswagen ez az utolsó rendszer. Azért mondom, mert csodálkoztam és bosszankodtam, hogy az ilyen projektek, amelyeket a CEF indított útjára, ezeket elutasították. Nem értem, hogy miért úgy gondolom, hogyha meg, megvan a technikai lehetősége annak, hogy nagyobb mennyiségű teherforgalmat tereljünk a vasúti közlekedés irányába, akkor tegyük ezt meg, ne akadályozzuk meg. Lehet, hogy nem a DG Move-hoz kell fordulnom ezzel a kritikámmal, de valakit meg kell szólítani, és a kombinált közlekedés fogalmát benne kell hagyni a szövegben, és így lehet majd megoldásra találni. Én türelmetlen ember vagyok, innen ered az utolsó kérdésem. Kérdezem a bizottságot, hogyan ítéli meg, mennyibe, mennyi időbe fog telni, amíg ezek a tehergépkocsik eh, az utakon közlekedhetnek majd. Kérdezem mindig magamtól, hogy miért tart minden ilyen hosszú ideig, ha 2016 végére ezt um, el lehet készíteni a dossziét, akkor ugye a tehergépkocsi gyártók hoznák a terveket, mikor látunk először ilyen, a, teher, a, ilyen kamionokat közlekedni a közúton. Köszönöm, Péter Lundgren. Um, Köszönöm szépen. Nem igazán értem, hogy mi a probléma. Nem problémás, hogyha ezeket a kis gumi táblácskákat felszereljük, hiszen már léteznek ezek, és igazából az a funkciójuk, hogy az előlevő konténert abszolút hézagmentesen összeillesz az utána következővel. Például, hogyha a hátsó konténerben 11 tonna van, és egy olyan terminálba ö, kerül ez a konténer, ahol nem tudják felemelni az ilyen súlyú konténert, akkor amikor áthelyezik ezt, akkor a tengelyre túlságosan nagy súly nehezedik. Ezért, amikor a rakodó terminálba érkezik a teherautó, akkor a 11 tonnás konténer még mindig fönn van a teherautó platóján, és ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag um, kormányozhatatlanná válik a teherautó. De a jelenlegi javaslat 20 cm-t ír elő ezekre a tömítő gumiflepekre. Nem értem, hogy ez mi lenne a probléma. Elnök, köszönöm. Igen. Én szeretnék néhány dolgot felvetni. Az egyik az, amit Ertug úr már említett. Szeretném hangsúlyozni, hogy amikor a múltkori parlamentben megvitattuk ezt a témát, akkor abból indultunk ki többek között, hogy amennyire csak lehet, a közúti szállításról térjünk át a vasúti szállításra. Most pedig a következőről beszélünk. A termelők és gyártók azt szeretnék, hogyha a lehető legnagyobb kamionokat alkalmazhatnánk, de a mi feladatunk az, hogy megvédjük a környezetet, és megvédjük az optimális közlekedési feltételeket. Nekünk ezekre kell koncentrálnunk, amikor jogszabályokat fogadunk el, és arra, hogy a különböző közlekedési modalitások sok színűségét védjük. Aztán most térjünk át a jogi aktusok kérdésére nem értem. Csak az újonnan legyártott kamionokra vonatkoznak majd ezek? Ha igen, akkor mikortól lépnek életbe a jogszabályok? És mi történik azokkal a kamionokkal, amiket már legyártottak, és közlekedésben, forgalomban vannak? Tehát jó, jó, hogy új kamionokat gyártunk a feltételek szerint, de mi történik a régiekkel? Aztán, amit a bizottság képviselője mondott, én abból azt szőrtem le, hogy különböző jogi aktusokat fontolgatnak. Nem lehetne, hogy a típus, jóváhagyatás és minden más egyetlen jogi aktusba foglaljunk össze? Köszönöm. Danke sehr. A... Elnök, köszönöm. Akkor én is szeretnék hozzászólni utolsóként. Nagyon régen folytatjuk ezt a vitát. Az Ecoliner Monster Truck, vagy akárhogy is hívjuk, a hatalmas kamionokat már régen el akarja fogadtatni a bizottság, és aztán határon átnyúló ö, forgalomba is akarja őket állítani. Aztán az aerodinamikus vita elkezdődött, hogyan lehetne meghosszabbítani a kamionokat, és így kikerülni a jogszabályokat. Az egész trialógus arról szólt, hogy ezen a kiskapus megoldáson keresztül érjük-e el a kamionok meghosszabbítását. De ennek semmi köze az alapvitához. Persze, aerodinamika, jó, a 20 cm-es megoldás, rendben, ez azért megengedhető, mert még az interoperabilitás határain belül mozog. Ez azt jelenti, hogy a kamionok még beférnek a hajókra például, meg a vasúti kocsikra. Na, és akkor. 11 éve vagyok a parlamentnek a tagja, és nem értem. Soha nem láttam még ilyet. A bizottság a trialógust megkerülve visszatért egyszerűen az eredeti álláspontjára. Hát ez megengedhetetlen. Nagyon sok trialóguson részt vettünk, nagyon sok kompromisszumot kötöttünk, ami egy vagy másikunknak nem elfogadható, de utólag mindenki azt mondta, hogy rendben, mert hát kompromisszum. Úgyhogy önök, a bizottság részéről, önök hibáztak. Ki kell húzniuk ezt a rendeletből. Nagyon nagy volt a vita, és Lightfried úr, hogyha itt lenne a bizottságban ma, akkor valószínűleg hatalmasan felháborodna, hiszen Ausztriának egyik tartományának közlekedési minisztere. De most már akkor nagyon szeretném tudni, hogy ön erre mit válaszol. Bon, je vais essayer de répondre à toutes les questions que vous avez. Próbálok válaszolni a feltett kérdésekre. Nézzük az elején. Egyáltalán nem kötelező felszerelésekről van szó, ez azt jelenti, hogy az irányelv azt mondja ki, hogy derogációt adunk, hogy a gépjárművek maximális méreteit módosíthatják azok, akik ezt szeretnék elérni, hogy ezek új gépjárművek, vagy régi gépjárművek, amelyeket később felszerelnek ilyen ö, alkatrészekkel, ez mindegy, és nincsen semmilyen kötelezettség. Vandekop úr felteti kérdést az árra vonatkozóan, és azt tudom mondani, a becslések azt mondják, hogy 3 millió euróról van szó kamiononként, tehát ez egy elég nagy összeg. Ehhez az kell, hogy ennek a felszerelésével, ennek a, felsz, ennek a hátsó légterelőnek a felszerelésével párhuzamosan meg tudjon takarítani az üzemanyagon egy komolyabb összeget a tulajdonos. És erre van lehetőség az autópályán is, illetve akár már kisebb sebességnél az ország úton is. Nézzük a konvojban haladást, a platooningot. Ez egy ipari kérdés, semmiféle kötelezettség nincs, hogy felszereljék ilyen hátsó szárnyakkal, légterelővel a kamionokat. Vannak olyanok, akik ezt nem fogják használni, ez nyilvánvaló. És attól függően, hogy konvojban vagy nem konvojban, konvojban halad a kamion, ez meg fogja határozni, hogy a tulajdonos melyik mit válasz, felszereli ezzel az új légterelővel a kamionját, vagy nem. Úgy gondolom, meg kell vizsgálni, hogy a konvojban haladás hogyan befolyásolja ezeknek a légterelőknek a teljesítő képességét. De arról egyáltalán nincs szó, hogy meg lehetne növelni a teherszállító képességét a kamionoknak. Tehát ettől, a felszereléstől nem szállíthatnak több terhet a kamionok, ez tehát a kamion hosszára való derogáció, ettől még a hasznos teher nem lehet nagyobb. Ez egyértelmű. A 20 cm-es kérdésnek tehát semmi köze ahhoz, hogy a bizottság úgynevezett szuperkamionokat kíván vagy nem kíván um, engedélyezni a közlekedésben. Nagyon fontos az is, hogy teszteljék ezeket a légterelőket. Nyilván a gyártók majd arról fogják győzködni a kamion tulajdonosokat, hogy milyen előnyei vannak ezeknek a légterelőknek. Nézzük a határidőket. A kamion elején és hátulján elhelyezkedő légterelők más ütemterv szerint kezelendők. Ami a hátsó légterelőket illeti, gyorsabban tudunk haladni. Bonyolultabb ugyanis a kamion első része, több kérdés is fölmerül. A derogációt akkor lehet megadni, hogyha javul az aerodinamikai teljesítmény. De ezt hogyan lehet mérni? Mihez képest kell a javulást igazolni. Ebben a kérdésben nem jutott dűlőre a szakértői csoport. Ami a gépjárművek hátsó részét illeti, a típus jóváhagyásra vonatkozó szabályok, illetve a felhasználásra vonatkozó szabályok elkészülnek valószínűleg 2016 nyarára. A termékek már megjelentek a piacon. Egyébként vannak KKV-k, amelyek ezen termékek esetében új koncepciókat koncepciókkal áll, állnak elő, úgyhogy valószínűleg 2016-ra ezek már elterjednek az új gépjárműveken és a régebbieken is. Ami az új, ami a gépjárművek elejét illeti, a kamionok elejét illeti, egészen más határidőkről van szó, valószínűleg 2016 végére készülnek el az típus jóváhagyással kapcsolatos szabályok. Az irányelv értelmében bizonyos dolgoknak teljesülnie kell a kamionok első része esetében, és ez kicsit tovább tart, mint a hátsó rész esetében. Az imént is említettem, hogyha parlament úgy dönt, hogy a 20 centiméterről szóló félmondat nem tetszik, akkor ezt el tudjuk tüntetni. De, mint említettem, ez a szuper kamionokhoz vagy a hosszú kamionokhoz egyáltalán semmilyen módon nem kapcsolódik. Ez egy derogáció, mi a kombinált közlekedést támogatjuk, szállítást támogatjuk, és ez nem fog megváltozni az a véleményünk. Remélem válaszoltam a kérdésekre. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kezina Meister. Köszönöm szépen. A bizottság most használta a Monster Truck a kifejezéshez. Hát ezt elfogadhatatlanak tartom, ez nem egy alkalmazható kifejezés. Használjuk akkor a Gigaliner kifejezést. Kommission noch ausgewertet, und also ich finde, dass... Úgyhogy én nem tartom elfogadhatónak, hogy politikai felhanggal lássanak el egy kifejezést. Én viszont örültem annak, hogy hallottam azt, hogy Monster Truck. Meint sie lang LKW und ich meine die Monster Trucks. Oké. Okay. Rendben. Erről ennyit. Nem, én azt szeretném mondani, hogy szerintem csak a fülhallgatón keresztül jött a Monster Truck kifejezés. très court. J'ai, Monsieur le Président. Elnök úr, lenne egy észrevételem és, egy, és két ügyrendi meglátásom. Én ennek a parlamentnek az egyik legrégebbi képviselője vagyok. Korábban a szakbizottságokban kaptunk kávét, teát, Kár, hogy ettől megfosztottak minket. Dolgozni ugyan kell, a kávézók viszont bezártak, a büfék. Második észrevételem. Én jogász vagyok, és a jogi bizottságnak is tíz évig tagja voltam. De véleményem szerint nagyon nehéz döntést hozni, vélemény nyilvánítani egy olyan kérdésben, ami egy irányelvet módosít, míg valójában nincs is meg az irányelv szövege. Tehát nem ismerjük az arab szöveget. Ez a probléma sajnos sokszor visszatér az európai jogalkotásban, de én ezt nem tudom így megoldani. Én nem tudok vélemény nyilvánítani egy olyan szövegről, ami egy másik szöveget módosít, hogyha az eredeti szöveg nincs meg. Még egy észrevétel, ez az utolsó. Néhány évvel ezelőtt találkoztam egy francia szenátorral, aki egy nagy közúti szállítási vállalat igazgatója volt, és ő azt mondta nekem, hogy a kamionok hosszára vonatkozó ö, szabályok sokkal inkább a hasznos teherre vonatkozik, mint a teljes kamionra. Ez azt jelenti, hogy a lehető legkisebb, legrövidebb lesz a a vezető fülke, tehát azt csökkent, annak a hosszát csökkentik le, és a kamion hosszát pedig növelik. Sajnos nagyon sok balesetet okoz ez, illetve baleset esetén sokkal súlyosabb sérüléseket szenved a sofőr ilyen esetben. Köszönöm. Äh, äh, Köszönöm, két dologhoz szeretnék hozzászólni, a kávé meg a té, te a tehát megszüntették, sokan fölöslegesnek tartották, de a kafeteriák 8-tól nyitva vannak, és pontosan tudja, hogy ebben a ciklusban már nem szolgálnak fel kávét, tehát. A dokumentumot pedig mindenki megküldte, az az ön probléma azonban, hogy olvasta vagy sem, de a bizottság által bemutatott dokumentumot igenis eljuttatták hozzánk. Köszönöm szépen a bizottságnak az előadást. És már is rátérünk a következő napi rendi pontra, ez pedig eh, a bizottság végrehajtási hatás köreinek ellenőrzése. A távirányítású légi jármű rendszerekre vonatkozó intézkedésekről pilótaképzés, tesztelés, időszakos ellenőrzés, és az adatszolgáltatók által kiállított, kiállított tanúsítvány. Három javaslatot készítettek el, a, mind a három a szabályozási eljárás ellenőrzéssel komitológiai eljárás alá tartozik. Itt a bizottság a vétót fogalmazhat meg, azonban jelenleg kizárólag csak az ütközést előrejelző vészrendszer intézkedésről van szó. Kérem, hogy erről tájékoztasson bennünket a bizottság illeték és főosztályának vezetője. Köszönöm szépen, elnök úr, jó napot kívánok a saját részemről is. Arra kértek bennünket, hogy tájékoztassunk önöket egy sor szövegről, amelyekről a legutolsó e-az a e, komitológiai bizottság tárgyalt, amely a 216 per 2018-as rendelet hatája alatt tartozó minden végrehajtási jogszabályt ellenőriz. Egy sor szöveg volt az EASA napi rendjén, nem mindegyiket juttattuk még el a parlamentnek és a bizottság és a tanácsnak az ellenőrzés véget, hiszen az EASA-ban még nem fejeztük be a szövegek vitáját. Ez egyébként a summary rekordból, tehát az összefoglaló dokumentumból kiolvasható. Az első dokumentum az 1178 per 11-es rendelet módosítására vonatkozik. Ezt a pilóta tanúsítvány rendeletnek nevezzük, Prodomó, és egy sor módosítást tartalmaz ez a dokumentum. Egyéb iránt az általunk megvitatott szövegek eh, gyakran nem összefüggő változásokat eszközölnek, hiszen megvannak az alaprendeletek a pilóta jogosítványról, vagy a különböző technikai elvárásokról. Igyekszünk ezeket évente áttekinteni, módosítani, de és ilyenkor két-három vagy akár több módosítást is eszközünk. Szóval a 1178-as rendelet főváltozásai a következők. A pilóták képzésének kiigazítása, módosítása, a légi navigáció modernizációja fényében. Olyan képzési elemekről van szó, amelyek a performancia alapú navigációval függenek össze. És nagyon fontos, hogy a pilóták egy instrument ratinggel rendelkezzenek, a PBN tekintetében, a performanci alapú navigáció tekintetében. Néhány év alatt fogjuk ezt bevezetni. Egyrészt az új pilóták számára írjuk elő ezt az oktatási modult, aztán a már meglévő instrument ratinggel rendelkező pilóták ezt a PBN privilégiumot is megszerzik majd, hiszen így nevezzük ezt a saját zsargonunkban. A szöveget a legutolsó bizottság ülésen még nem fejeztük be, nem véglegesítettük. Sok tisztázást, többen kértek, hogy tisztázzuk még a szöveget. Ezt az ülés alatt nem tudtuk megtenni, ezért tehát a bizottság írásos véleményben fog dönteni, illetve döntött néhány nappal ezelőtt pozitívan egyéb iránt az általunk, az Európai Bizottság által benyújtott szövegről. Ezt a szöveget fogjuk eljuttatni a scrutini időszakban, a felülvizsgálati időszakban a parlamentnek és a tanácsnak. A második módosítás az OPS rendelet a 950, 965 per 12-es rendelet módosítására vonatkozik. Itt is a performanci alapú navigációt eh, illető módosításokról van szó, illetve az adatszolgáltatások, szolgáltatókról. Aztán a helikopter offshore eh, utakra való módosítások is szerepelnek, illetve van egy-két szerkesztési módosítás, melyet eszköztünk. Az EASA EASA-nak négy véleménye módosítja tehát a 956 per 12-es rendeletet. Ezt a szöveget a legutolsó szakbizottsági ülésünkön öm, vita nélkül fogadtuk el, ám eljárási módosítást is eszközöltünk, hiszen régen opt-out időszakot biztosítottunk a tagállamoknak, amikor a tagállamok két éves időszakra optolhatták magukat out. Kivonhatták magukat a rendelet kötelező hatája alól, de ebből egy sor probléma jött létre, hiszen így a szabályozási környezet nem ugyanaz volt. A tagállamokban a kölcsönös elismeréssel is probléma jött létre, ezért megváltoztattuk az opt-out időszakot, és egy közös végrehajtási határidőt alkalmazunk minden tagállam számára. Mint hogy most először jártunk így el, egy sor tagállam jelezte, hogy a régi szabályok új szabályra való átalakítása probléma, probléma számukra, hiszen például az opt az új szabályokon alapuló jogosítványok kiállításának kiállításához használták, hiszen az új szabályok még nem érvényesek, de az új jogosítványokat, pilóta licenszeket már ez alapján állították ki. Rövidre fogom, a februári ülésünkön is szó lesz még az ilyen átmeneti szabályokról, és amennyiben pozitív véleményt alakítunk ki, akkor márciusban a parlament is megkapja felülvizsgálatra a dokumentumot. Az utolsó szöveg, melyet említeni szeretnék, az 1332 per 2011-es rendelet módosítása, ez egy speciális rendelet, az Airborne Collision Avoidance-ről um, tehát a lég, közlekedésben való ősz ütközés elkerüléséről, és a 4 per 14-es EASO vélemény ö, szól erről. Erről nem volt vita, erről a szövegről, és nagyon fontos volt, hogy itt egy-két szöveget kiigazítsuk, a Single Sky szabályokhoz igazítsunk, melyel egy más komitológiai bizottság foglalkozik. Ezt a szöveget elfogadtuk, és tudomásom szerint a parlament már meg is kapta vizsgálatra ezt a szöveget. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, Anette. Nem, Zsors Bach kap most szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a bizottságnak a magyarázatot. Nagyon fontos kérdések ezek. És az a benyomásom alakul ki, hogy nem követhető munka, nem minden szöveghez férünk hozzám. Időt veszítünk el, várakoznunk kell, azt hallottuk, hogy februárban, aztán az OPS-nál azt mondták, hogy a tagállamok az opta tekintetében még haladékot kérnek. Szóval olyan benyomásom van, hogy nem tudunk igazán dolgozni, konkrétan látnunk kellene ezeket a szövegeket. Azt úgy érzem, hogy itt vigasztalgatnak, de hát konkrét szövegekre van szükség. Kérem a bizottságot, hogy válaszoljon erre a kérdésre. A tagállamok késlekedése okán nem kapjuk meg a szöveget, vagy a bizottság miatt. Köszönöm. Köszönjük. Gezine Meissner, tessék. Köszönöm. Köszönöm a bizottságnak ezt a bemutatót. a pilóta jogosítványokról. Tervezik-e azt, Ugye arról van szó, hogy a pilóták egyre kevesebbet vezetik a repülőt, hiszen a, autopilot vezeti a repülőt egyre többször is. Az a benyomásom, hogy a technika mindig bonyolultabbá válik, és kérdezem, hogy a pilótaképzést nem kellene általánosságban átalakítani annak érdekében, hogy a technikai fejlődésnek megfeleljen. Többször már feltettem ezt a kérdést, de választ még nem kaptam, hogy a pilóták képesek-e arra, hogy magák, most kapaszkodjanak meg egy magyar szót mondok, maguk hendelolják a repülőgépet, maguk kezeljék ezeket a bonyolult berendezéseket. Hasonló már a polgári meg légiközlekedés, mint az űr közlekedés. Bruno Gornis. Merci, Monsieur Président. Köszönöm, elnök úr. Elnök úr, ez a 14-es pont kiválóan példázza azt, amit az imént mondtam, és azt hiszem talán félreértettek. Azt mondtam, hogy folytonosan olyan szövegekről beszélünk, amely rendeleteket vagy irányelveket módosítunk, és ezek nekünk nincsenek meg ezeket nem ismerjük. Említette, hogy a dokumentumokat szétosztottuk, kiosztottuk. Én elolvastam nagy figyelemmel ezeket a kiosztott dokumentumokat. A 1332 per 211-es irányelvnek a módosításáról. Van itt olyan kolléga, ami, aki ismerné ezt a szöveget? És ennek a négyes cikkét? Tehát itt most a kutatást kellett volna végezni. Én jogász vagyok, én nem beszél, nem tudok egy olyan szövegről véleményt alkotni, amely nincs meg előttem. D'accord. Mais si tout cela, mais si tout cela était... De hogyha ha mindezt korábban elmondták volna, korábban elmagyarázták volna, az egy kicsit jobb lett volna. És akkor a négyes cikk is meg lenne mindenkinek. Also ich bin kein Jurist, aber an dem Punkt stimme ich Ihnen. Én nem vagyok jogász, de ebben egyetértek. Én se beszélhetek olyasmiről, amit nem ismerek, de minden héten kapunk egy newslettert, és abban elég jól le lehet tájékozódni. Ha valaki ezt nem olvassa el, akkor ne panaszkodjon, hogy nem kapta meg a dokumentumokat, minden nyelven elérhető a newsletter. Izmel Ertug. Köszönöm szépen, van még egy kérdésem azért a bizottsághoz. Szerintem pont ide illik. Körülbelül két héttel ezelőtt a Spiegelben, a német sajtóban azt lehetett olvasni, hogy a German Wings katasztrófája után, a márciusi katasztrófa után a német légitársaságok azt akarják megvalósítani, hogy drog, alkohol és orvosság szermaradvány tesztek alá, vethessék alá a pilótákat adhok módon, bejelentés nélkül. Mit gondol erről a bizottság? Elnök, akkor nekem az a kérdésem, hogy miután volt a German Wings katasztrófája, utána most már hogy tesztelik a pilótáknak a fáradtságát, a pszichikai terhelését, hol húzzák meg a határt. És évek óta beszélünk a kabin, a pilóta fülke levegőjének minőségéről. Két olyan eset is volt, ahol elaludtak a pilóták azért, mert olyan gázok terjedtek a pilóta fülkében hogyan kívánják ezt ellenőrizni, hiszen ez kihalt az utasok kabinjának légminőségére is. Köszönöm szépen, elnök úr! Mikor lesz elérhető a szöveg? Nem mi késtünk, önök túl gyorsak. Because the actual uh, committee vote has not taken place on two a szakbizottság a három szövegből kettőről még nem döntött. Az egyikről most szavaztak, nem régen, és csak akkor tudjuk elkölteni felülvizsgálatra a szöveget, amikor már mind a három szavazás lezajlott. A következő szövegről viszont a következő szakbizottság ülésen szavaznak, úgyhogy legközelebb is csak akkor tudunk erről beszámolni. Ami a pilótáknak a képzését illeti. Nagyon fontos megkülönböztetni a nagy repülőgépekre képzett pilótákat, mivel egyre szofisztikáltabbak ezek a járművek, ezekre specifikusan képzik a pilótákat, tehát ezt a kategóriát meg kell különböztetnünk azoktól, a gépekre való képzésektől, ami más kisebb gépekre érvényes. Tehát egyre gyakoribb az olyan képzés, ahol repülőgép típusoktól függően képeznek pilótákat. Ebben az esetben kisebb repülőgépekről beszélünk, ahol a performance-based navigation lehet alkalmazni, ezt fokozatosan vezetik be, nem mindenhol, ez függ a régióktól és a repterektől. Tehát a tréninget is hozzá kell igazítani az új navigációs technikákhoz. The, the last point on um, drugs and alcohol testing, of course, it's not the sub. A drog és alkohol tesztelés ennek a jogényemnek nem ez a témája. Erről még nem esett szó az EHAZA szakbizottságban. Az EHAZA egy intézkedési tervet dolgozott ki a German Wings katasztrófája után, ebben is több elképzelés szerepel, de ezeket még részletesen ki kell dolgozni a szakértőkkel. Hogy legyen-e jogszabályzói változtatás, vagy csak ajánlások szülessenek. Még folyik a munka, és 2016 során valószínűleg lezárul. Úgyhogy erre visszatérünk, mikor a javaslatok már megszülettek. Ami a fülke légminőségét illeti, ez nem egy új kérdés. Ezt is vizsgáljuk, ön is említette, hogy most már, hogyha a fülke levegőjével probléma van, akkor ez kötelező jelenteni, azért, hogy jobb képet alkothassunk ezekről a, az eseményekről. Ugyanakkor az EASA tanulmányozza ezeket az eseményeket, mert a tudományos bizonyítékok nem egyértelműek. Említette a fáradtság kérdését. A repülési órákat most már korlátozták. Jövő év elejétől kezdve lép életbe ez a szabály. Úgyhogy minden egyes szolgáltató most módosítja a pilóták repülési beosztását ennek megfelelően. Azt hiszem februárban lép az életbe. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök, köszönöm szépen. Akkor ellenvetés. Január 28-a, és az Európai Parlamenti módosító határideje pedig március 1 -e. So, wir kommen dann zu uns. Rendben, akkor. Nemzetközi légi közlekedés meghallgatás kérem, hogy az előadók fáradjanak ide.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 So, wir haben sechs Redner. Hat előadónk van, akiket beszeretnék mutatni, hogyha majd megszólalnak, utána pedig vitát is folytatunk. Elég időnk is van. Örülök, hogy mindenki eljött, hogy a nemzetközi légiközlekedésen belüli versenyről cseréljenek velünk eszmét. Először Klaus Gelt szeretném bemutatni, a DigiMove részéről nem, nem, elnézést, mondja az elnök. Először Ellen Lambrózót, aki az OCD International Transport Forum közgazdásza, neki adom meg először a szót, parancsoljon. Commission Chairman. Uh, good morning, everybody. Honorable parliamentarians, ladies and an honor to be here with you today uh, to talk a little bit about... Jó napot kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ha megengedik, akkor szeretném elmondani, hogy mi hogy gondolkodunk a nemzetközi légi közlekedés versenyhelyzetéről, vagy versenyéről ellen. Lamrozó vagyok, az IFT-nél, IFT-nél dolgozom, az International Transport Forum-mel, és a légi közlekedési kutatással foglalkozom. Szeretnék köszönetet mondani a titkárságnak és a szakbizottságnak a meghívásért, és hadd mondjam el, hogy a bizottság milyen kitűnő kutatási munkát végzett a légi közléssel kapcsolatos legutóbbi december elejé publikációjukban. Nagyon sok hasznos tájékoztatást láttunk, vagy információt találtunk ebben. Reméljük ez így, ez a trend folytatódik. Kezdjük el tehát az előadást. Mi egy kormányközi szervezet vagyunk, az International Transport Forum, 57 tagállamunk van, ebből van 20, ott van mind a 27 EU-s tagállam is, az összes közlekedési módot képviseljük, független, függetlenek vagyunk, egyébként think tank funkciónk is van, és a bizottság, illetve több tagállam is sokat segített ebben a projektben az európai multilaterális kvótarendszerrel is foglalkozunk, és Lipcsében mi szervezzük meg a közlekedési EU, Európai Uniós miniszterek éves csúcsát. Röviden összefoglalnám, mi a helyzet a légiközlekedéssel az Európai Unióban, ezt valószínűleg már tudják, úgyhogy csak röviden. Ez egy rendkívül fontos iparág, 5,1 millió munkahelyet jelent az Európai Unióban, és GDP vonatkozása 365 milliárd euró. Az összekapcsolódás is nagyon fontos, az emberek eljuthatnak egyik pontból a másikba, az áruk eljuthatnak a piacra, a gazdaság, a nemzetközi gazdasági szerveze, szervezetünk, vagy a szövetnek ez a legfontosabb része. Láthatjuk, hogy az Európa keleti határai felé illetve egyre inkább Ázsia felé tolódik át ennek a súlypontja. A 2008-2014-es időszakban láthattuk, hogy egyre nőtt az európai légi forgalom, de sokkal nagyobb volt a növekedés az EU-n kívüli országokban, bár ugye alacsonyabbról indultak, tehát nem ugyanolyan sebességgel nő Európában és Európán kívül a légiközlekedés. Az alsó táblázaton azt látható, hogy milyen becsléseink vannak a jövőre vonatkozóan. Az látható itt, hogy mire számíthatunk 2030-ra. Európában gyakorlatilag meg, két, meg fog kétszereződni a légi közlekedés. A világ Ban ez 102 százalék, és Ázsiában és Afrikában pedig meg háromszorozódik majd a légiközlekedés mértéke. Tehát nő Európában a légiközlekedés aránya, de vagy a légiközlekedés volumene, de nem olyan gyorsan, mint a világ többi részében, és a relatív a gazdaságban a növekedés csökkenni fog. Természetesen ez sok mindentől függ, azt mondjuk, hogy az EU-ban, tehát 2030-ra meg kétszereződik a légiközlekedés volumene. El kell gondolkodni például azon, hogy a légi hogy a légtér, illetve a légi kiködő, kikötők mennyire bírják ezt a forgalmat majd elviselni. Nézzük a nemzetközi verseny kérdését a légi közlekedésben. Először is a kitatásban azt vizsgáltuk, hogy mennyire mennyire kiegyenlítettek a viszonyok, mennyire egyenlő feltételek mellett versenyeznek a különböző felek. Úgy kezdődött mindez, hogy nagyon sok szakértő kezdett kezdte el a fejét azon törni, hogy mit is jelent valójában a level playing field, nem tudtak definíciót felmutatni a vita végén. A Csigágói konvenció például az esélyegyenlőségről beszél, de arról nem, hogy az eredmények között van -e egyenlőség. Hogyha erről nem beszélünk, az azt jelenti, hogy bizonyos feleknek komparatív előnye van másokéhoz képest. Nézzük a jobboldali táblázatot. Ezt valójában a Lufthansa-tól loptam el, mert annyira kiváló táblázat azt mutatja, hogy különböző légitársaságoknak milyen, milyen piaci helyzete van. Minél kívül, kíjebb helyezkedik el egy légi közlekedési vállalat, annál, annál könnyebb hozzáférni a piachoz. A Lufthansa például Lufthansa helyzete sárgával van jelölve, ez is jelölve, ez mutatja, hogy nekik milyen nehéz a piaci helyzetük. 8 légi közlekedési vállalatot jelöltünk ezen, és ez is mutatja azt, hogy ez a táblázat is, hogy más és más esélyekkel indulnak neki a piac meghódításának, tehát különböző körülmények léteznek a piacon, még akkor is, ha azt gondoljuk, hogy egyelő feltételek mellett folyik ez a verseny. Nézzük az állami támogatás kérdését. Az EU-ban nagyon komoly útmutatások vonatkoznak arra, hogy mi számít állami támogatásnak, mi nem. A bizottság ezt ellenőrzi, ellenőrzi és sokszor bizonyítanak eljárást olyan esetekben, amikor állami támogatást találnak. A tagállami kormányok, a, a különböző kormányok az EU-n kívül ugyanakkor szabadon megtehetik, hogy támogatják a légiközlekedési vállalatot az EU-n kívül, tehát egyáltalán nem érdemű, nem érdemű, hogy mi az, amit meg lehet tenni, mi az, amit nem. Jobb oldalom látható, hogy mi az Open and Fair Skies Egyesült Államok beli elemzés érte, ö, eredménye. Nézzük a különböző kategóriákat. Mi jelent támogatás? Az Egyesült Államok esetében a, a kartelekre vonatkozó tiltás megszegélyét is, is ennek tekintik. De az emirátisokban egészen más a helyzet. A gond csak az, hogy a definíció alapján nem lehet előre tudni, mi számít támogatásnak, a helyi szokások alapján lehet ezt megtudni. ez mutatja meg, tehát a helyi szabályok, hogy mi jelent támogatást, és mi jelent illegális támogatást. Úgy gondoljuk, hogy az IKEO globális kerete kell, hogy szóljon arról, hogy mi a mi megengedett, hogyan lehet ellenőrizni ezt, illetve hogyan lehet szankciókat kérni, hogyan lehet elérni azt, hogyan lehet érvényt szerezni a szabályoknak, hogyan lehet elérni azt, hogy a szabályokat betartsák de nagyon fontos, hogy mindezt globális fórumon érjük el, és erre a megfelelő fórum nem más, mint az IKEA. Oh, I thought it was 10. No. Oh, I'm very sorry. So... Elnézést, azt hittem, hogy 10 percem van. Akkor fél percet befejezhetem? Nézzük a tulajdoni viszonyokat és az ellenőrzést. Nos, Ez egy olyan kérdés, amit mindenképpen tanulmányozni kell, a liberalizációra gondolok, főleg akkor, hogyha hogyha pénzügyi szempontból változtatjuk meg a tulajdoni viszonyokat, nem stratégiai szempontból. Egyébként az Európai Unió egészen máshogy viszonyul ehhez a kérdéshez, mint az Európai, Európán kívüli környezet. Még néhány elgondolkodtató tény. Valószínűleg az a légi közlekedésben az igazán egyenlő viszonyok sosem fognak kialakulni, de nagyon fontos az, hogy a szállítóknak és az utasoknak a megfelelő konnektivitást kialakítsuk. Tehát én nem csak a légi közlekedés versenyképességére gondolok, hanem a teljes piaci láncnak versenyképesnek kell lenni. A 2016-os csúcsra szeretném végezetül meghívni önöket, amit Lipcsében tartunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Rendben van, akkor kihasznált az idejét. Atar Hussein Khan a következő előadónk, a European Airlines szövetkezet igazgatója. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők, köszönöm a meghívást. Örülök, hogy itt lehetek, és megoszthatom önökkel az európai légiközlekedés helyzetéről vallott nézeteinket. Yeah. Let's uh, just set the scene for a, for a minute. Rendben, háttérként a kollégám néhány adatot már ismertetett, én ezt már nem ismétlem meg, csak Elmondom önöknek, hogy a 90-es évek után, a belső piac létrejötte után új üzleti modellek, modellek új választási lehetőségek, versenyhelyzet, stb. stb. alakult ki Európában. Egy évtizedig modellként szerepelt ez a szektor, most azonban már egyre kevésbé versenyképesebb sajnos globális szinten. A világ más részein jobban elismerik a repülésnek, mint szektornak a fontosságát. A bizottságot már régóta kérjük arra, hogy holisztikusabb megközelítést alkalmazzanak, és társadalmi funkciónkat is elismerjék. Két évvel ezelőtt mi azt kértük, hogy egyenlő versenyfeltételekkel működhessünk. A kollégám elég sok mindent mondott erről. Hogy ismertessem, hogy mit gondolunk? Szerintünk a kiegyenlített versenyfeltételek nagyon fontosak ahhoz, hogy versenyképesen működhessünk Európában és világ többi részén. A bizottságot három dologra kértük. Az egyik a jogalkotás rendbetételére, a létező jogszabak végrehajtatására és az adminisztratív terhek csökkentésére, illetve a költségek csökkentésére. Ha Európa gondoskodik a sajátjairól, akkor mi is rendbehozhatjuk ezt a helyzetet. Az erre vonatkozó stratégia néhány héttel ezelőtt született meg, és rámutat arra, hogy nagyon fontos szereplői vagyunk. Az európai gazdaságnak, a GDP-nek több mint egy milliárd eurót termelünk naponta, és a közvetlen és ciklikus kiegészítő hatás az iparnak nagyon nagy. Ezért nagyon kihathat az európai fellendülésre. Sajnálatos módon, bár ezt elismerik a valóságban, hát ez a terület nagyon versenyképes, és ezért nagyon fontos, hogy EU székhelyű valós európai repülésről legyen szó, munkahelyteremtésről, beruházásról, konnektivitásról. Mutatok egy példát. Az EU-s járatok működtetése olyan légi társaságok esetében, amelyek európai székhelyűek, négyszeres profitot hoz az EU-nak, ha összehasonlítva egy olyan légitársasággal, amely nem az Európai Unióban székel. Mi azt reméljük, hogy az Európai Bizottság stratégiája szerepet fog játszani majd a helyzetünk javításában. Nagyon fontos, hogy Európának a saját repülési szektora rendben legyen. Ezt nem lehet külön tanulmányozni. Egy nagyon komplex értékláncolat végén állunk. Amikor liberalizálták az EU-s piacot, akkor a légitársaságokat is liberalizálták, de nem a teljes láncolatot. Nagyon sok helyen még monopolista társaságok működnek. Szerintem a Single European Sky a legjobb példa erre a kiegyenlítetlen játéktérre. Globális szereplők vagyunk. Azt szeretnénk, ha az európai politikusok fölismernék, hogy milyen jogszabályokra van szükség ahhoz, hogy globálisan is jól teljesítsünk. Például az emissziós kereskedelmi rendszert illetően, az utasok adatainak védelmét illetően. Nézzük a külső komponenseket. Annak érdekében, hogy az EU és nem EU-s területek vonatkozásában is versenyképesek legyünk, az első prioritás a szabályzó keret megteremtése és megfelelő egyenlő lehetőségek megteremtése. Ezért aztán kiábrándítónak tartjuk, hogy a bizottsági stratégia nem foglalkozik a 868-as rendeletnek a felülvizsgálatával. Ez elengedhetetlen lett volna. Az igazságos verseny elengedhetetlen, az állami segélyek, védszáradékok, verseny, ellenesség mind-mind kihatnak ránk, de ezen a területen még nem történt javulás. Támogatjuk a bizottságnak azt a javaslatát, hogy bilaterális szinten egyezményeket köthessünk, hiszen jelenleg ez az egyetlen rendelkezésre álló eszközünk. Aztán a kölcsönösséget támogatjuk a tulajdonlás területén, de nyilván ez egy hosszú távú projekt. A mandátumot illetően mi támogatjuk a nem európai országokkal való tárgyalást, az öböl államokkal, ASEAN országokkal, Kínával. The negotiations of Brazil's going on since 2010 should 2010 óta folynak a tárgyalások, 2011-re átfogó egyezmény kellett volna, hogy szülessen, de ez nem eh, született meg, csak úgy, mint Brazíliában. Azért használom ezt példaként, mert szerintünk, amikor a mandátum megszületik, akkor egyértelműen a precíznek kell lenni, nem szabad egy általános mandátumot hirdetni. Öbből államok, még akkor is, hogyha az egyes szállítók kapják a mandátumot, akkor is Európai Uniónak az öböl államokkal általában véve tárgyalnia kell. ASEAN nagyon fontos a versenyképesség figyelembevétele. Kína, itt lépésenként haladunk, hogy először biztonság, aztán horizontális egyesség, és utána a teljes szerződés. Kínával kapcsolatban fel kell, hogy ismerjük, hogy amikor Kínával tárgyalunk, akkor a fák és Szibéria területe felett fognak áthaladni a gépek, ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni, hiszen ez egy potenciálisan veszélyes helyzet. Ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen ezt az előadást. John Hanlon a European Lawfare Airlines Association, vagy az ELFA főtitkára, önél szó parancsoljon. Jó napot kívánok, köszönöm elnök úr, köszönöm, hogy felszólalhatunk itt, és elmondhatjuk, hogy hogy látjuk ezt a kérdést. Az ELFA az Európán belüli légiközlekedés mintegy felét fedélem, tagjaink nagyon koncentrálnak a belső EU piac működésére. Ezek a tagjaink hogyan látjuk a légiközlekedési piacot. Úgy gondoljuk, hogy a liberalizáció jó út, és komoly növekedést láttunk, ahol a liberalizáció működik, de nem mindenhol érvényesül a liberalizáció. Jelentős növekedés tanúi eh, vagyunk a piaci hozzáférés és a liberalizáció eh, következtében. Ezt azonban a világ más térén nem követik le, nagyon protektív a közlekedés sok eh, piacom. Az EU, ahol az asákat liberalizálta, jelentős növekedés nőtt, és történt, és a fogyasztók is nagyobb döntési szabadsággal rendelkeznek. Mi a liberalizáció előnye? Egyrészt a konnektivitás nő, ez a légiközlekedési stratégia egyik vezérmotívuma. Itt láthatják a liberalizáció óta létrejövő EU-n belüli kapcsolatok számát. Olyan városok kerültek összeköttetésre, amelyek soha nem voltak összekötve légiközlekedéssel. A konnektivitás 10%-kal nőtt, és ez egy fél százalékos GDP növekedést eredményezett az országunkon belül és Európában a régiók és a régiókban szereplő gazdasági szereplők is növekedtek. Nőtt a foglalkoztatás, nőtt a verseny, és a fogyasztók ennek a haszonélvezői, hiszen nagyobb választási lehetőséggel rendelkeznek, és kevesebbet fizetnek a jegyért. Oh, sorry. you want to go back, John? Yeah, thank you. What are the obstacles to liberalization? Melyek a liberalizáció akadályai? Az európai légitársaságok nagyon sikeresek voltak a légiközlekedésben, büszkék vagyunk a történelmünkre, de túl sokat révedünk vissza a múltba, most azonban a jövőbe kell, ha nem is révedni, hanem tekinteni, megvizsgálni, hogyan tudunk olyan sikeresek lenni a jövőben, mint a múltban voltunk a légiközlekedés egyre inkább globális piacá vált, és a piacok változnak, kérem szépen. Nem megfelelő, hogy ugyanazt tegyük most, ami a múltban siker, a siker bizonyítéka vagy záloga volt. Félünk néha a változástól, különösen egy-két állam a liberalizációban úgy lá, azt látja, hogy a saját érdekeiket veszélyezteti, és próbálják ezt lassítani. Arra hivatkozva, hogy csökken így a piaci részesedésünk, de hát a piaci részesedés soha nem ö, ö, egy öröklött jog, ezt meg kell szerezni és meg kell tartani. És ugyanilyen téves koncepció hazai piac tulajdonosi volt. Az ember választ, nem tulajdonol piaci részesedéseket és piacokat, és megvívja a a csatát ennek megtartása érdekében. Lássuk a versenyt működés során. Sokat hallottunk az öböl eh, államok eh, légitársaságai által jel, jelzett versenyről. So, gyakran azon panaszkodunk, hogy ez veszélyeztet bennünket. Hát a, az öböl államok kormányai nagyon felvilágosultak, eh, infrastruktúrát építettek ki, kifutópályákat, terminálokat építettek, és felhasználták a piacok és időzónak közötti pozí- földrajzi pozíciókat. Sok sikert kívánjunk nekik, ne panaszkodjunk, lamentáljunk, hanem kövessük őket. Mi a helyzet az EU-ban? Folyamatosan öm, kertelünk, öm, Ráadásul a, a légiközlekedést fejős tehénnek tartjuk. Ne felejtsük, hogy a négy legnyereségesebb légi kikötő a világon Európában van, és a világ tíz legnagyobb, jövedelmű, legjövedelmezőbb légi kikötőjéből hat Európában van, ráadásul légi éjszakai leszállási tilalmak is érvényesülnek. Valóban ez így van, minden kormány maga szabályozhat, de ne panaszkodjunk, hogyha mások, a versenytársaink megelőznek bennünket. Tanuljunk ebből, másoljuk le őket. Hogyan tudjuk a versenyképességünket növelni? Szerintem a versenyt meg a versenyképességet túl gyakran összekeverik. Egy sor ö, saját magunk által kitalált büntetésünk van, a Single European Sky, az Egységes Európai Égbolt, ilyen fragmentáltak a légi közlekedési területek, ez évente 5 milliárd euró pluszba kerül nekünk. Ezen felül létezik az EU LTS e rendszer, akkor támogattuk az lts e t amikor azt hittük, hogy hatékony lesz, de most ez már nem hatékony, és egy globális megoldásra van szükségünk, amely az EU lts e t fölöslegesé teszi. De kétszer nem lehet megfejni, megterhelni az európai légitársaságokat az EU ETS-sel, meg a ö, globális ö, leadással, leadás rendszerével. A liberalizáció jelenti a kiutat, de nem minden területet liberalizáltak. A Csikágói megállapodásban foglaltakkal egyetértek, amely az esélyi megragadásáról szól. Valóban, itt a bizottságodnak címzom ezt, a lehetőséget ragadják meg. Ez nem biztosít persze eredményeket, ez önöktől függ. Az a fontos, hogy megragadják a piac lehetőségeket, de ugyanakkor képtelenek vagyunk a versenybe beszállni akkor, hogyha mondjuk egy sor piaci véd intézkedést megtartunk. Például az USA-ban az USA gétvéken túl nem rendelkezünk szállítási jogosítványjal, miközben az USA pedig korlátlan liberalizációs lehetőségekkel rendelkezik az európai légipiacon. És az USA egyre inkább protekcionista politikát folytat, a Fly America um, reklámmal a liberalizáció illovasa a világ történelemben egyre inkább protekcionista. És ők azok, akik ráadásul panaszkodnak az öböl országok politikájával kapcsolatban. Tehát a double speak, a kettős beszéd bizony meghatározza ezt a diskurzust. Összességében tehát azt mondhatom, hogy a kiút abban rejlik, hogy folytassuk a liberalizáció munkáját, az EU egyébként remélem, hogy a tanács megadja a bizottságnak a mandátumot, hogy az EU légitársaságok előtt álló lehetőségeket, hogy tegyék, kössék meg azokat a megállapodásokat, melyel az EU légitársaságok élhetnek. Fontos hogy a mandátumok kialakításáról szóló tárgyalások felgyorsuljanak, ne akadjanak meg, és így az EU légitársaságok élhessenek a liberalizációban rejlő lehetőségekkel. Tehát ne torpadjunk meg, haladjunk tovább a liberalizáció útján. Köszönöm szépen. Köszönöm, de persze nekünk a felszólalási időt is be kell tartanunk a, úgy tűnik, hogy mindig késnek a légitársaságok, ez nem kívánatos. Most pedig az Európai Kokpit Szövetség elnökének adom meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt képviselők! az előttem szólók mint prezentációt mutattak be, úgyhogy én nem szeretnék prezentációt bemutatni, és ez szerintem ez egy, ez egy jó döntés. Én a európai pilóták közösségének nézőpontját szeretném bemutatni ezen a mai fontos meghallgatáson. Egy idéze, idézettel kezdeném. A stratégiai légi közlekedési csomag egy kiváló lehetőség arra, hogy az európai légi közlekedési ágazatot meg erősítsük, mint a növekedés egyik legfőbb motorját, és mint a szociális ágazatot. Mit is gondolunk az iparról? A növekedés motorjáról van szó, illetve a, a minőségi munkahelyek szinteréről. Ez nem, a, ez nem egy európai idézet, hanem egy légitársaságtól származik, amely a harmadik, egy harmadik országban működik. Úgy tűnik, hogy a harmadik országokban értik, hogy mi a stratégiai fontossága a légiközlekedésnek, a légiszállításnak. Stratégiai szempontból ez nagyon fontos iparág, hiszen konnektivitást, növekedést és munkahelyeket hoz létre. Exportorientált gazdaságunkat eljutatja a világ fejlődő részébe. Hogyha ezt nem tesszük meg, akkor rosszul járnak az európai légiszállítók. Néhány tényel támasztanám alá mondandómat. Az öböl országok kapacitásukat növelték 112%-kal, viszont 14%-kal csökkentették kapacitásukat az európai szállítók. Általában 205 gép, a gépparkja az európai, az, az európai vállalatoknak, Viszont a három nagy öbölbeli szállítónak több mint 600 gépe van. Tehát háromszor akkora a parkjuk, mint a levetítve, mint a miénk. Az öböl országokbeli légiszállítóknak a teherszállító kapacitása ötször akkora, mint a miénk. egy ö, ö, légi, ö, egy repülőgép ellátása ö, sokkal kevesebb munkahelyet hoz létre az öböl országokban, mint, az, mint Európában. Ez azt jelenti, hogy ha egy útvonalat ki, kiiktatunk, az nagyon sok munkahely feláldozását jelenti. Az európai légiközlekedésnek nem kell félnie attól, hogy betör ide Európába egy másik vállalat, mi európai pilóták egyértelműen a nyitott és tisztességes versenyt támogatjuk, de ehhez egyelő feltételek kellenek. Mi volt az értelme annak, hogy liberalizáljuk a légi közlekedési piacot és betiltsuk az állami támogatást, hogyha most segítünk más vállalatoknak abban, hogy ide juthassanak az Európai Unióba? ott vannak például az ASEAN országok légitársaságai, őket miért engedjük be ide Európába? Egyébként az EU-ban és az ASEAN országokban a légi közlek, közlekedéssel foglalkozó vállalatok részesedése csökkent. Egyébként elmondhatjuk azt, hogy már most megszenvedi ezt a versenyt a földrészek közötti verseny. Egyébként láthatjuk azt is, hogy egyre több befektető jelenik meg az öböl országokból. Ez nem jelent egyébként új munkahelyeket. A piacon már itt is túlkínálat van. Nem új munkahelyeket kínál, hanem Európában munkahelyek szűnnek meg, mert ezek a beruházások azt jelenti, hogy a közvetlen konnektivitás csökken, és az öböl országokon keresztüli átszállással oldják meg a konnektivitást. Mint említettem, egyenlő feltételekre van szükség a versenyben, hogy tudjunk versenyezni a harmadik országbeli légiszállítókkal. Ezt hogy lehet elérni? A piaci hozzáférés a lényeg. Európa hatalmas piac, 500 millió Európa, európai szeretne utazni, és még többen szeretnének ellátogatni Európában. A piaci hozzáférés csak egyszer eladható, tehát megfelelő feltételeket kell kitárgyalni. Úgy érhetjük el a tisztességes versenyt, hogy mindenre, ki, mindenre gondoljanak a jövőben létrehozott szerződések. Ez azt jelenti tehát, hogy a legfőbb kérdés, amire koncentrálni kell, az a tisztességes verseny. A bizottságnak mandátum kell, Ebbe és a mandátumban szólni kell az állami támogatásról, az emberi jogokról, a munkahelyek védelméről. És nagyon fontos az is, hogy legyen egy erőteljes szociális klauzula is. De vajon egy ilyen megállapodásból hogyan profitálna az EU? Ezzel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy a kereskedelmi védelmünkre kell koncentrálni. A harmadik országokra vonatkozó nem tisztességes támogatásán, és nem része a légi közlekedési csomagnak. Reméljük, hogy ezt kiavítandó, hamarosan megszületik egy javaslat. az öbölbeli országok légiszállító sokszor befektetnek, beruháznak Európában, ezek vajon trójai falovak? Az biztos, hogy már most is nagyon liberálisak az európai szabályok. Úgy gondolom, hogy még két oldalú viszonylatban sem szabad enyhíteni az európai szabályokon. Azt kell, arra kell törekednünk, hogy EU-s kezekben legyenek az EU-s szállítók. Elnézést, már így is késésben vagyok. Egy biztos, egyetlen iparág sem lehet versenyképes, hogyha a verseny nem egyenlőek. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy az elnök Olivier Jakovics, Jakovics következik. Thank you, Mr. Chairman. Thank you for having the European Industry. Köszönöm. A European Airport Industry nevében köszönöm, hogy itt lehetek. A prezentációmat mindjárt láthatják a képernyőn. Gondolom a technikus segítséget kérhetem. El szeretném mondani, hogy a külkapcsolatokat nagyon fontosnak tartjuk, hiszen a repterek számára a túlélés kulcsa és az üzlet kulcsa, hogy hány utast vonzanak, és hány útvonalra indíthatnak képet. A konnektivitás nagyon fontos, illetve a munkahelyteremtés. Tehát mi támogatjuk a versenyképességet. Sőt, úgy gondoljuk, hogy a versenyképességnek a fő célja a konnektivitás megteremtése és a társadalmi előnyöké. Húsz éve ezzel foglalkozunk, amióta létrejött az Open Skies elve és a az európai gazdaságon belül kiemelt szerepet játszik a légi közlekedés. Ma új fókuszunk van, ez a külső dimenzió. A belső piacon kívülre hogyan mozdulhatunk el. Ez nagyon fontos a légi közlekedés számára, hiszen egy globális átalakulásnak adunk tanulni. Egyre több feltörekvő piac van a világon, és egyre inkább tőlük függünk. Ezért aztán, hogy mennyire tudjuk őket bevonni a stratégiai fontosságú Európa számára. Következő dián látható, hogy új légitársaságok nagyon agresszív hozzáállást valósítanak meg. Ez félbeszakít, ez feltörteli a piacot, de hát korábban ez történt a fapadosokkal is. Slides. Um, so in, in terms of the strategic relevance of our connectivity, I will just echo what... Uh... Szeretném megismételni, amit barátom Jean mondott, connectivity és a gazdasági növekedés kéz a kézben jár, például a konnektivitás 10%-os növekedése fél százalékos GDP növekedést eredményez. Nagyon sokat beszélünk a level playing field kiegyenlített feltételek kérdéséről. Igazából ez félrevezető. nem fontos a mai vita számára. Miért? Mert sosem lesz teljesen kiegyenlített a versenyhelyzet. És igazából nem is kívánatos ez. Először is a geográfiai különbségek miatt. Nézzük a golf öbölnek a szállítóit, láthatják, hogy mennyi útvonalon közlekednek az elmúlt öt évben. A az beli légi kikötőknek eleve van egy nagy előnye az elhelyezkedésük, és hát ezért költséghatékonyak lehetnek. A következő dia. De a verseny azért sem lehet kiegyenlített, mert minden országnak megvannak a megfelelő feltételei. Először is az infrastruktúra finanszírozás, aztán a biztonság kérdések, és végül a fiskális politika. Policy choices outside Europe are legitimate choices in terms of nagyon fontos, hogy Európában ezek között a feltételek között kell, hogy működjön a légi közlekedés. Következő tia. Aztán a helyzet azért sem kiegyenlített, mert a vertikális integráció, nemzeti légitárságok, légterek, aztán létezik a teljes mértékben integrált modell, mint az Egyesült Arab Emirátusok, és a szemi-integrált modell, mint Amerikában, ahol állami kézben vannak a légi kikötők. És aztán végül nagyon fontos a siker szempontjából a stratégiai elképzelés. A két idézet. A Dubai reptérről származik. Szeretnénk megváltoztatni a légirepülés történetét, és világszinten vezetőek akarunk lenni, és ezzel hozzájárulni Dubaj sikeréhez. Azt hiszem ez a fajta perspektíva hiányzik az európai repterek hitvallásából. Tehát a kiegyenlített versenyhelyzet a csak álomvilág és igazából a protekcionista elveket rejtegeti. Aztán az Open Sky és az igazságos verseny, ahogy az OECD és John mondta, nagyon fontos az esélyek egyenlősége, nem az eredmények egyenlősége. Két oldalú egyezmények közösségi záradék nem elegendő. Mert a két oldalú gondolkodásmód történelmi szempontból tagadja a versenyt, és kihagyja a reptereket az elképzelésből. A közösségi záradék nem minden tagállamban ugyanúgy értelmezik. És végül, ha két oldalú egyezményekre támaszkodunk, akkor az EU-nak a globális tárgyaló szerepe nem fokozódik. Az Open Sky előfeltétel a versenyképességhez, de a versenynek igazságosnak kell lennie. Mi legyen a verseny záradékban? Szerintünk univerzális kell, hogy legyen. non diskriminatívnak minimális átláthatósági szintet biztosítson, a közvetlen támogatásokat ö, ö, egyértelműen szabályozza utolsó dia. Holisztikusabb, gyakorlatilag megközelítésre van szükségünk. És szerintem jó irányba mozdul a bizottság, de még sokat kell tennünk. Figyelembe kell vennünk a repterek kapacitásának hiányát. Megint csak. Európa az egyetlen kontinens, ami megadóztatja a repülést. Ezt csökkentenünk kell, és nagyon szigorúak az állami támogatási szabályok, amelyek Európán kívül nem léteznek. Ami a reptéradókat illeti. A repterek támogatják a légitársaságokat, mert a légitársaságok még mindig nem fizetik ki teljes mértékben ezeket a díjakat. Ezek támogató díjak, kevesebbet fizetnek a légitársaságok évente 4 milliárd euróval, mint amire szükségük lenne. Végül az ICAO szerepe. Persze együtt kell működnünk, de ez időbe telik, és azt hiszem, hogy közben a légiközlekedési stratégiát meg kell valósítanunk, Reméljük, hogy a tanács gyorsan továbbadja a munkát a bizottságnak, hogy mi is folytathassuk. Köszönöm. Köszönjük szépen. Klaus Geil, a DG Move um, részlegvezetője kap végezető szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy meghívták az Európai Bizottságot is, hogy részt vegyem ezen nagyon érdekes meghallgatáson. Örülök, hogy itt lehetek. A téma, melyet választottak, nagyon izgalmas, és a kérdések, amelyeket feltettek, nagyon relevánsak. Igyekszem ennek megfelelően elmondani, hogy mit gondolok, mit gondol a bizottság, és megválaszolni az önök kérdéseit is. Elnézést szeretnék kérni, hogyha túllépem a rendelkezésemre álló időt, de a level playing field Eh, elvét figyelembe véve mi is több felszólalási időt kér, kérünk. A légiközlekedés liberalizációja, illetve hogyan eh, tárgyaljon meg, tárgyaljon az EU szabadkereskedelmi megállapodásokat, ezek olyan témák, amelyekről heves vita zajlik, és az európai légiközlekedési stratégiában is testet töltött. Ez egyébként december 7-én fogadta el a bizottság ezt, Bulls biztos pedig már aznap itt a Trannak bemutatta ezt a stratégiát. A légiközlekedési liberalizáció témájában Európát téves módon protekcionistaként és restriktívként próbálják beállítani, ami a piaci hozzáférést illeti. Úgy gondolom, hogy ez nem fair, nem tisztességes. Az EU a legliberalizáltabb és legnyitottabb a légiközlekedési piacra rendelkezik az egész világon. Ez egy nagy siker volt, átalakított az utazási szokásainkat, az emberek javára vált, az állampolgárok javára vált. Ugyanakkor új esélyeket kínál a légiközlekedési piac szereplőinek is. A már mintegy 20 éve teljesen liberalizált az EU légiközlekedési piac, és már el is felejtettük, hogy milyen volt régen a helyzet, és hogy jött létre az új nagyobb a verseny, több lehetőség között lehet választani, nőtt a kon- konnektivitás, az emberek mobilitása, olcsóbbak a jegyek, mind a mai napig is így van ez. A low-cost carrierek a légiközlekedés mintegy 50%-át hasítják ki, a Ryanair Európa legnagyobb légitársasága, ami a szállított utasokat illeti, 105 millió utast szállít majd az idei évben. Európában teljesen liberalizált a piac, nincsenek már nemzeti légitársaságok, hanem európai kerjerek vannak, amelyek az EU engedélyezési szabályai szerint működnek. A külföldi beruházások tekintetében is liberálisabb a piacunk, mint sok más térség piaca, sok külföldi beruházó ruházott be, eh, nem csak az öböl államokból az európai karrierekben. Üdvözöljük ezt, eh, természetesen, hogyha a külföldi beruházók és befektetők is betartják a szabályokat. Az egyik fő eh, tanulság az európai liberalizált piacról az az, hogy minél liberalizáltabb a piac, annál inkább elengedhetetlen, hogy közös szabályokat tartsunk be foly, fogadjunk és tartsunk be. Ez nem csak a légiközlekedésre, hanem a belső piac minden területére vonatkozik, a technikai standardok harmonizációja, a közös szabályok elfogadására szükség van, és persze az állami segít, támogatási szabályok és a versenyszabályokat is egységesíteni kell, és itt e tekintetben a bizottság komoly hatáskörökkel rendelkezik. Ennek ellenére Ennek ellenére sok nyitott kérdés is van, minden légitársaság más-más helyzettel rendelkezik, mindenkinek más a versenyelőnye, tükrözve a saját helyzetét, és ezek a versenyelőnyök különböznek a világ különböző pontjain, de Európában is, és az egyes országokban is. Mi hiszünk abban, a saját tapasztalatunkra hivatkozva, hogy a nyitott piac ugyanakkor a nemzetközi légiközlekedési kapcsolatok legjobb uh, keretét adja. Az elmúlt tíz évben az EU becsvágyó és átfogó megállapodásokat köt az USA-val, a nyugat-balkáni országokkal, Kanadával, Ma- Grúziával, Moldovával, Izraellel és Marokkóval, és uh, a Ukrajnában való megállapodás aláírására kész, Brazíliával és Tunéziával is közel állunk az aláíráshoz. És reméljük, hogy jövő év elején le tudjuk majd zárni a Brazíliával a tárgyalásokat. Ezen megállapodásokkal a célunk az, hogy nagyobb piaci hozzáférést kapjunk, megerősített legyen az együttműködés a légiközlekedés minden aspektusában, és megfelelő versenyfeltételeket biztosítsunk a szabályozói konvergenciával. Sok országgal két szám 10% fölötti növekedést könyveltünk el. A nyugati-balkán országokkal meg háromszorozódott, és az EU-Marokkó között megduplázódott 5,6 millióról 12 millióra az utasok száma. 2012-ben azzal számoltunk, hogy a nyugati-balkánok országokkal és Marokkóval való megállapodás Összességében 6 milliárd eurós pluszt jelentett a fogyasztók számára, és 40%-kal csökkentette a jegyek árát. Nos, a külkapcsolatok tekintetében is úgy gondoljuk, hogy minél liberalizáltabbak a piacok, annál nagyobb szükség van arra, hogy bizonyos alapvető szabályokat mindenki betartson. Ez nem új, nem szokatlan a nemzetközi piacokban ez a hozzáállás, hallottuk már más felszólalótól is, hogy egy globális jogi keret működik a WTO-ban és a GATS-ban. A WTO meghatározta azokat a szabályokat, hogy mi tekinthető állami támogatásnak, mely támogatást lehet betiltani, milyen counterbailing eh, kompenzatórikus intézkedéseket le, lehet alkalmazni, ám a WTO GATS megállapodás eh, nem eh, terjed ki a légiközlekedésre, és az ICAO, a Nemzetközi Légiközlekedési Társaság sem biztosít megfelelő gazdasági kereteket. Az ICAO sokkal inkább az iparág biztonsági, technikai kérdésére, kérdésére koncentrál. Nincsenek ráadásul a bilaterális megállapodásokban sem ilyen ö, ö, szabályok, tehát ö, a baságban, a bilaterális légiközlekedési megállapodásokban és akkor még nem beszéltünk a környezetvédelemről, a munkavállalók jogáról, és sorolhatnám azokat a kérdéseket, amelyekről a bilaterális megállapodások nem szólnak. A basák a piaci hozzáférésekről, illetve ennek korlátozásáról szólnak. A nemzetközi jogi keret hiányában és a bilaterális megállapodásokban a szabályok hiánya fényében úgy gondoljuk, hogy helyes, hogy Európa vezető szerepet vállal, és hogy kidolgoz eszközöket, amelyekkel a nyílt versenyt védi és egyben biztosítja az egyre inkább globalizálódó légiközlekedési piacon, és a légi közlekedési megállapodásokat is ezen elvek alapján akarja megkötni. A külügyi um, aviációs politikánk elfogadása során a bizottság ezen elvek mellett tört láncsát, és a parlament is támogatja ezeket. Egy becsvágyó csomagot terjesztettünk elő a mandátumok tekintetében nem sorolom fel újra az államokat, de szívesen a vitában kitérek rájuk. Tehát egy átfogó csomagot dolgoztunk ki, melynek célja az, hogy az EU szintű szabályozást érjük el a nemzetközi megállapodásokban, és a fő stratégiánk arra tör, hogy az EU légiközlekedési ágazata részt vehessen a növek feltörekvő piacokon, kontraktuális szerződéses megállapodásokat kötünk, jogi kereteket biztosítunk annak érdekében, hogy elmélyítsük a légiközlekedési kapcsolatokat. Kérem, hogy zárja le mondandóját, mondja az elnök. Uh, Úgy gondoljuk, hogy az ilyen megállapodások megtárgyalása például az öböl államokkal a lehető legszélesebb körű megállapodások mindkét fél érdekeit szolgálják, és megfelelő jogi kereteket teremtenek. Biztosítanunk kell ugyanakkor, hogy ezek a megállapodások, mi több a tárgyalások maguk esélyeket is kínáljanak mindkét fél számára, esélyeket, lehetőségeket és olyan keretet biztosítsanak, amelyek a piaci növekedés zálogat adják, és egyben facilitálják a piaci megnyitást. Könnyebbé, lehetővé teszik a piacok megnyitását. Erre lehetőségünk van, nem szabad elvesztegetnünk ezt a lehetőséget, a tanács reméljük, hogy támogatni fogja a bizottság ez irányú javaslatát, és, és, és Reméljük, hogy a holland soros elnökség alatt a tanács valóban rábólint, jogi aktussal bólint rá a bizottság javaslatára, és a tárgyalások elkezdődhetnek. A tisztességes verseny megvédését szolgáló intézkedések nem szabad, hogy protekcionista túlzásokká váljanak éppen ezért nem szabad megakadályoznunk az európai légiközlekedés ágazat növekedését, a versenyt védő intézkedésekkel nem szabad visszaélni, csak végső eszközként szabad ezeket használni, hogyha például tisztességtelen támogatásra felül, kerül fény, a 868-as rendelet átalakítását Bulls biztosasszony 2016 elejére ígéri, egy sor feladatunk van, amelyet még el kell érnünk, el kell végeznünk annak érdekében, hogy növeljük a versenyképességet és az európai szereplők és az európai jogszabály alkotó megfelelő kereteket biztosítson. Elnézést, elnök úr, hogy túlléptem az időt, de máskülönben eh, tisztességtelen versenyfeltételekkel néztünk volna szembe, hiszen a kollégák több eh, felszólalás időt kaptak. Köszönöm a parlamentnek, köszönöm a TRAN szakbizottságnak különösen, hogy egy becsvágyó EU légiközlekedési politika keretfeltételeit támogatják. Köszönöm, hogy mindig megkaptuk a mandátumot, a tárgyalási mandátumot az elmúlt években, és így eh, védhetjük, támogathatjuk az európai nyílt versenyt, az európai fogyasztók, az európai emberek érdekeit figyelembe véve. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kétszer annyi időt használt fel, mint amennyit adtunk volna önnek. Most a képviselők fognak kérdéseket föltenni. Ki tudja, lesz -e elég idő majd a válaszokról. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a hat előadónak. Egy szűk óra alatt azt hiszem, hogy nagyon jól illusztrálták, hogy mi is a helyzet. Elnök úr, egyébként mennyi időn van? Nem mondta. Mennyi idő van a kérdés felté? Haló, elnök úr! Kevés, jó. Elnök úr, ott tartottam. Tehát hogy a bizottságnak szeretnék valamit mondani. Örülök annak, hogy létrejött ez a közlekedési csomag, már régóta kérjük ezt. Most legalább a kezünkben van egy dokumentum, amely alapján elindíthatjuk a tárgyalásokat, és ez nagyon fontos. Az Európai Parlament nevében azt hiszem, hogy mindenki ugyanazt szeretné elérni a tengeri közlekedésben, illetve a közúti közlekedésben is. Három dologról szeretnék beszélni. Egy, a világ megváltozott, kettő dolog, tisztességtelen versenyjel kell küzdenünk, és az is nagyon fontos, hogy a saját házunk táján tegyük rendet. Nézzük az első alapelvet, a világ megváltozott, igen, a súlypont egyre inkább keletre tolódik. A tisztességtelen versennyel kapcsolatban ez egy tény, erre reagálni kell valahogy. Az ázsiai országok fejlődnek, növekednek, Európának erre szintén valahogy reagálni kell. Nézzük a második kiindulási pontot. Nem vagyunk mi túl kicsik? Többször is mondták, hogy hogy az ICAO-nak újra föl kell tudni verni a versenyt. Láthatjuk, hogy a világ milyen gyorsan változik. Még egy kérdés. A játékszabályok mindenkire ugyanúgy vonatkoznak? Hollandiában arról szoktunk beszélni, hogy nem szabad a tisztes, nem szabad tisztességes idiótának lenni. Amikor a legutóbbi hozzászólót hallottam, akkor ez a véleményt, véleményem alakult ki, mi vagyunk a tisztességes idióták, de majd a világ megment minket. Nem, nem erről van szó, nem, mi itt a néppárban ezt nem vállaljuk. Erről van itt szó. Hogyha megnyitjuk a szabályozási keretet, akkor ez történik. Európában is megment minket. Nem baj, munkanélküliek vannak, akkor munkanélküliek vannak, nem erről van szó, tegyük rendet a saját házunk teljel. Nincs túlságosan sok légitársaság Európában véletlenül? Pilóták, képviselőnek mondom, talán nem túl drágák a pilóták? Nem túl drága a személyzet? Harmadik kérdés, liberalizáció. Lehet liberalizálni, de két emberen áll a vásár. Nem csak nekünk kell megnyitni a, az ajtóinkat, a kapuinkat, hanem másoknak is. Még egy dolog, a tag, tagállamok kérdése. Ha a tagállamok nem hajlandók elfogadni a csomagot, vagy a szezár, akkor mit csináljunk? Azt mondom a tagállamoknak, hogy meg kell nyitni a légi közlekedési csomagot. Spanyolországban például választások voltak, mi lesz akkor, hogyha ott nem sikerül megoldást találni, majd a német elnökség, vagy a holland elnökség alatt derül ki valami. Köszönöm. Koordinátoroknak három perc. Izmail. Először a szervezőkhöz lenne egy kérésem. Lehetne, hogy a képernyőn is lehessen látni az előadást, mert tényleg messziről nem lehet látni. És különben is előre nem kaptuk meg újra az előadásokat. Van de Kamp kolléga, teljes mértékben igaza van, a saját házunk táján kell sepregetni először. Szerintem olyan sok mindent meg kell oldanunk Európában, mondtak példákat, és mondtak a panelisták is példákat, a szakértők. Single European Sky, ez csak egy példa lenne például, de ennek ellenére foglalkoznunk kell ezzel a témával. Ha jól értettem, akkor Palacsek úr Trumptól eltekintve mindenki más liberális, nyitott hozzáállásról adtak tanúságot. Persze elfogadom, ha nem félreértettem, de Ez nem kifogásolható, persze, legyünk nyitottak, nyissuk meg a piacot, de azért legyenek bizonyos kritériumaink. Így aztán nagyon várom az Európai Bizottság 868-as rendelete kapcsolatos javaslatát. Itt megint csak a kiegyenlített versenyhelyzetről van szó. Igaz, hogy soha nem lesz teljesen kiegyenlített, ez a realitás, de azért mindent meg kell tenni a fair play érdekében hogy nehogy a saját kartjukba dőljenek a cégeink. Aztán a reptereket illetően. Önök mit gondolnak az ASEAN-nal és a golf az öböl államokkal? Miféle pontokat szeretnének belevenni a szerződésekbe? Bizottság, önök mit gondolnak? Az európai légi közlekedés az ASEAN-nal és az öböl államokkal hogyan kívánják megvédeni az európai versenyfeleket? Én úgy gondolom, hogy az ellenőrzésre és a tulajdonra vonatkozó jogi aktusokat nem kellene bántani, Persze akkor felvetődik a kérdés, hogy ki és hogyan ellenőrzi a légitársaságainkat. Persze erről vitázzunk, de nem lehetne, hogy, és az volt az idézet, hogy reconsider the limits of public financing, magyarul az állami finanszírozásokat keretek között tartani, hiszen ön maga mondta, hogy sosem lesz kiegyenlített a versenyhelyzet, úgyhogy várjuk a javaslatokat a bizottságtól. Köszönöm, Gerin Meissner. Köszönöm, Ának úr. Köszönöm, hogy a liberálisok nevében hozzászólhatok. Nagyon nehéz helyzetbe kerültünk most. Európában fejleszteni akarjuk a közlekedést. Tudjuk, hogy ezen a világon egyre többen születnek, Európa népessége nő, ezért a versenyképességnek kell lennünk. Ugyanakkor viszont Ebben a szektorban nagyon sokféle munkahely van a reptereken, a légitársaságoknál, és vagy például a repülőgépgyártásban. Hogy lehet ezeknek a versenyképességet biztosítani, és közben az versenyigazságosságát? Nem egészen értem, az öbölállamok miért kaptak ekkora figyelmet itt? De közben nem esett szó arról, hogy Európában Isztambul már leváltotta a frankfurti reptér elsőségét, tehát sajnálatosnak tartom, mint német, de ez így van. Úgyhogy lenne néhány kérdésem. OECD. Ön azt mondta, hogy igazságos versenyhelyzet nem létezik. Ön azt mondta, hogy ICAO szintjén elég egy jogi keret. Ön szerint ez lehetséges? És ha igen, mennyi időn belül? Az ICAO azért elég lassan dolgozik, legalábbis az a benyomásom. Kán úr, ön azt mondta, hogy az igazságos verseny záradékot be kell venni minden vonatkozó szerződésbe. Hogyan? Aztán Egyetérek a kibocsátásra vonatkozó kvótákat figyelembe kell venni, de ön azt mondta, hogy a 868-as rendelet lelassíthatja a folyamatot. Miért? Hogy néz ki ez a 868-as? Hogy kellene kinéznie, hogy jó legyen ön szerint is? Palacsak úr? Ön viszont azt mondta, hogy szükséges az igazságos versenyhelyzet. A többiek mind azt mondták, hogy ez nem létezhet. Jankovics úr. Ön is azt mondta, hogy nincs igazságos versenyhelyzet. Ezt lehet pusztán szerződésekkel ráerőszakolni a helyzetre? hiszen a protekcionizmus most ellenzik. És hát több kérdésem nincs. Csak szeretnék azt, hogy a parlamentet jobban bevonják a szerződések letárgyalásába. Köszönöm. Kilönen asszony. Toivottavasti. Köszönöm szépen. Nos, a légiközlekedéssel Remélem, hogy a légiközlekedés ezután nem lesz majd a férfiak világa, ez az első dolog, amit megütött, ami megütköztem. És remélem, hogy azért ezt a jövőben figyelembe, figyelembe veszik. Én a Környezetvédelmi Bizottságtól jöttem, és ott rövidesen vissza kell majd oda mennem, de egy kérdést hadd tegyek fel magáról, a légi közlekedésről. Olyan közlekedésre gondolok, ami nem szennyez. Mit, hogyan vélekednek az alternatív üzemanyagokról? Gondolnak arra, hogy megpróbálják elősegíteni ezeknek a nem szennyező üzemanyagoknak a használatát? Aztán a pilóták tréningére képzésére is rákérdeznék, ugye ez kapcsolódik a mindenkit érintő légi biztonsághoz. Nos, elvileg mindenki olyan, minden pilóta olyan képzést kap, amit az általa, amit a vállalata jónak gondol, de nincsenek harmonizált normák. Sajnos el kell most mennem a Környezetvédelmi Bizottsági ülésre, de addig is mindenkinek kellemes karácsonyt kívánok, és remélem biztonságos lesz a jövő év. Köszönöm. Danke sehr, und dann auch viel Erfolg im Umweltausschuss sagen. Köszönöm szépen, és sok sikert a Környezetvédelmi Bizottságban is most Karim Aderli. Le président, vous êtes... Köszönöm, elnök úr. Hat előadó van itt, és már három koordinátor hölgy is hozzászólt, úgyhogy vannak itt, kérem, igenis hozzáértő nők. Első kérdés. Párizsi egyezmény az Európai Unióra vonatkozó kötelező érvényű kötelezettségvállalásról van szó, ez az 1,5 Celsius fok. A világ piacon kell ezt megvalósítani 2020-ig. Nem tudom, hogy a nemzetközi porondon mit tud tenni a légi közlekedés, mert hogyha nem teszi meg, akkor más ágazatoknak kell kompenzálni azért, amit nem tettek meg. A versenyképességről volt szó. Úgy képzelik, hogy más ágazatok fogják majd elvégezni az önök feladatát, tehát ők jobban fognak teljesíteni a széndiokszid kibocsátás visszaszorításában, vagy nem? például az adózással kapcsolatban, a kerozin adóval föl lehet elépni, ez, ez még aktuális? Második dolog, versenyképesség hiánya. Szerintem nem ez bénítja meg a légi közlekedést, hanem a szociális dzsungel. Ez bénítja meg a légi közlekedést. Sajnos a vállalatvezetők nem nagyon tartják tiszteletben a dolgozók kéréseit, az árak a fizetés a fizetéssel, fizetéssel kapcsolatos költségek is problémát jelentenek, illetve itt is látható a nem megfelelő, a tisztességtelen verseny. Tehát az öböl országok esetében a légiközlekedési vállalatok ezeket a normákat nem tartják tiszteletben, ezért nem beszélhetünk tisztességes versenyről a szállítók között. Igen, szerintem meg kéne vizsgálni a 868-as szabályt, ezt nem alkalmazzák még. Hogyan fogják önök elérni azt, hogy eleget tegyenek a kötelezettségvállalásoknak? Van még idő? Nézzük a költségeket. Beszélnek arról, hogy versenyképesnek kell lenni. De nézzük meg a konkrét adatokat. Nézzük a profitra vonatkozó adatokat. Az légiközlekedésben arra számítanak, hogy 2016-ban komoly profitjuk lesz. De ha megnézem a liatát, akkor szerintük hogy 8,5 milliárd dolláros profitra számít az adózás utáni profitra lehet számítani jövőre. És elég nagy a különbség az egy főre jutó, tehát az egy utasra kivetített profit esetében az európaiak és a többi országok között. Kérdésem a tisztelt szakértő urakhoz az, hogy vannak-e adataik az elmúlt évek támogatásaira vonatkozóan, tehát Európában és Európán kívül milyen támogatásra vonatkozó adataik vannak. Köszönöm, Péter Lundgren kapszott, tessék. <clears throat> Köszönöm szépen, állnok úr. Valóban úgy áll a dolog, hogy a helyhatóságok felhasználják ezeket a válaszokat. Azon helyhatóságok, ahol a légi, ahol a repülőterek vannak, illetve igyekszenek hasznot kovácsolni ebből, Gyakran a pilótákat különböző csapatokban összesítik. Egy szóval mindenki hasznot próbál hajtani ebből a rendszerből. Szóval ez a versenyhelyzet, amelyben vagyunk. A verseny arról szól, hogy mennyire jó ötletei vannak valakinek, a verseny résztvevőinek. Például, hogy egy cég, egy légitársaság hol jegyezteti be magát, vagy hogy milyen kreatív megoldásokat használ. Mondom, a kabin személyzet és a pilóták tekintetében. Valóban nagyon kreatívak ezek a légitársaságok, ezt meg kell adni, és így próbálják maximalizálni a profitjukat. Márpedig ezek a cégek, még egyszer mondom, képzelő erejüket ladba vetve próbálják maximalizálni a hasznot. Mindezt persze a munkavállalók kárára. A lókoszt vagy fapados légitársaságok munkatársait számára ugyanazokat a munkafeltételeket kellene biztosítani. Kérdezem az fapadosokat, hogy miért kapjanak önök előnyt ezen kreatív és imaginatív megoldások felhasználásával. Más légitársaságok nem rendelkeznek ezen előnyökkel. Köszönöm szépen, most a koordinátorok kaptak szót, és most kérem, hogy válaszoljanak a kérdésekre három percben, aztán kilencen kértek még szót, Tényleg szigorú leszek, három percet kap mindenki. Lambrózó úr először tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövidre foghatom magamat. Csak néhány kérdésre válaszolnék. Fandekamp úr. Hogyan tudjuk a felvenni versenyt a világgal? Egyrészt a komparatív előnyök amiket lehet használni, például bizonyos légi kikötők földrajzi fekvését lehet kihasználni. Egy sor szakpolitikai döntést hozott az EU, ezek jogosak, de ezeknek persze vannak negatív kihatása is, és a döntéseink következményeivel szembe kell nézni. Ha pedig a döntések nem kívánatos következményekkel járnak, akkor ezeket át kell tekinteni. 20 évvel ezelőtt volt egy nagyon rossz légitársaság, habjaba vitte a utasokat, és utána innen szállította őket tovább. Ez a légitársaságot egyébként KLM-nek hívták. És a többi légitársaság ezt a modellt használja itt a konnektivitásról van szó arról, hogy embereket és árukat szállítsunk. Ami pedig eh, a házi feladatunkat illeti, hogy a saját portánkon söpörgessünk. Azt hiszem, hogy a fapadosok képviselője joggal számolt be arról, hogy eh, a túléléshez, ez tényleg a darwini eh, tanok tanítják meg nekünk, a túléléshez arra van szükség, hogy igazodni tudjunk, és a sok flekkerier még mindig védett helyzetben működik, és nem hajlandóak igazodni. Aztán az ikea t megvédeném még tényleg egy pillanatra. Az IKEA csak egy facilitátor. Voltak éppen a tagállamok múlik minden, hogyha ők megegyeznének holnap, akkor létrejönne a megállapodás. Nem az IKEA lassú, hanem a tagállamok, az IKEA tagállamai fékezik a megállapodást. Ami pedig az üzemanyagok kérdését illeti, a légitársaságok rengeteg munkát ölnek abba, hogy bioüzemanyagokat lehessen kerozinként felhasználni, környezetbarátabb legyen a repülés. Két héttel ezelőtt ugye a COP21-en rengeteg vita és eszmecsere zajlott az alternatív üzemanyagok kérdéséről és erre számít a légiközlekedési ipar, hiszen 2020-ra nulla széndiokszid növekedés a cél, 2050-re a 20%-os csökkentése. Aztán van itt egy kérdés. Rátapintott a lényegre. Pontosan ezt próbáltam önnek elmondani először is tám- és a támogatás szót kell definiálni, mert így önmagában semmit nem jelent, aztán pedig átlátható módon kell ezt a kérdést kezelni, úgy, hogy aztán később ez használható is legyen. Ez tagállami szinten is így van, világ szinten is így kéne, hogy legyen. Sajnos ez még nincs meg, ez a munka. Tehát intelligens párbeszédre van szükség erről a témáról. Említettem, hogy az amerikai az amerikai jelentés és, a, és az öbölbeli elemzés között mekkora a különbség, egészen más adatokkal dolgoztak. Thanks. The next one is Mr. Averhus. Köszönöm, Kán úr. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Akkor inkább hollandul válaszolnék. Nagyon sok mindent kell még tennünk Európában. A piacnak újra ki kell vívni a helyét globális szinten. A munka feltételeket illetően is javítanunk kell. Persze nyilvánvalóan, hogy ez belső költséget jelent, és nagyon sokan ezt le akarják építeni, de a légitársasok, a légitársaságok nak feladata az, hogy Európában ne legyenek nagyon kitéve az adminisztratív terheknek, hiszen ez csökkenti a versenyképességet, és ezt komolyan kell venni ezt a problémát. Ami a liberális hozzáállást illeti, persze, hiszen mi a piac helyzetét akarjuk följavítani de a liberalizáció ennél sokkal többet jelent. Ertug úr, az átláthatóság, a felverseny, a független felügyelet, ezek olyan dolgok, amik területén mindenképpen tovább kell lépnünk. Aztán persze a bizottság és a tagállamok két oldalon nagyon jó egyezményeket kötöttek már harmadik országokkal. De igazából ezek csak kerettek, elég rugalmasak, amiből ki lehet mazsolázni a legjobb elemeket, és minden ország kiválogathatja a saját kétoldalú kapcsolataira legjobban vonatkozóakat. A független felügyelet, az átláthatóság nagyon fontosak, de a piaci hozzáférés még ennél is fontosabb. Az európai belső piac integritásának fenntartása. És szerintem továbbra is a független felügyelet és az átláthatóság Aztán az alternatív üzemanyagok, különen asszony. Hát sok mindent tesz az ipar, de néha szégyellem magam, hogy ezt az ipart képviselem, hiszen a nemzetközi hatóságok annyira lassan hagyják jóvá ezeket az alternatív üzemanyagokat. De hogy mondjam el, hogy 10-12 milliárd eurónyit fizetnek az adókon felül a légitárságok Európában. Hogyha ezt újra beleforgatnánk a szolgáltatásba, a fenntarthatóságba, mennyi mindent tehetnénk. És ez válasz Deli asszony megjegyzésére is. Szerintem én ennyit akartam mondani ilyenkor. úr. Köszönöm. Henlen úr. Köszönöm szépen. Van de kapur, nem, nincs rendben az európai piac, pontosan azért, amit délelőtt mondtunk, és nagyon nagy a potenciálja Európának, de szét aprózzuk az erőinket. Sokat beszéltünk az állítólagos, és hangsúlyozom, állítólagos állami segélyekről, de ezek léteznek azért kölcsönök formájában, vagy állami légitársaságok formájában, amit nem szabadna, hogy engedjük nekik a piaci hozzáférést. És még egyszer megismétlem, ezek úgy kapnak állami kölcsönöket, attól, hogy nagyon jó feltételekkel, ami más piaci szereplők számára nem elérhetők. Aztán a fapadosak és az állami segély. Nem, ott nincs állami segély. Voltak ilyen hírek, hogy regionális repterek állami segélyeket kapnak, de aztán a bizottság kivizsgálta ezt a helyzetet. a reptér tesz-e olyan tevékenységeket, amit egy magánbefektető írt neki elő, hogyha igen, akkor nem kaphatott és nem minősülhet államilag támogatott reptérnek. Úgyhogy alkalmazok ezt a kritériumot. Ami a környezetet illeti mi már nagyon régen mondjuk, hogy legyen valami mechanizmus ezen a téren, és hát az emisszió kibocsátási rendszer, ez nagyon jó eszköz. Egyébként az engedélyeket csak akkor kaphatjuk meg, hogyha valaki lemond róluk. Úgyhogy nekünk jó volt a rendszer az, hogy ez most összezsugorodott, ez nem szolgálja az érdekeinket úgyhogy mincsa, mindenki más, mi is azt várjuk, hogy az ICAO lépjen már. De nem lehet, hogy ICAO is rendelkezzen, meg az Európai Unió is. Aztán üzemanyagok. Én nagyon érdekesnek tartom, hogy miért a légitársaságokra mutogatnak. Miért nem mutogatnak az olajkitermelő cégekre, az ő kutatóprogramjaikra. Mi egyszerűen csak azt az üzemanyagot használjuk, ami elérhető a piacon, és akkor minket büntetnek meg azért, mert elégetjük ezt az anyagot. ha hát mutogassanak az olajtársaságokra, hogy ők miért nem ruháznak be, miért csak a profitot fölözik le. Elnök, köszönöm. Polacsak úr. Thank you, Mr. Chairman. Yeah, I would like to... Köszönöm, elnök úr. Rögtön a lényegre térnék, Van de Kompul kérdésére válaszolnék. A KLM, ugye Amsterdami központú, éppen most zárt le egy új szerződést a pilótákkal. 15%-kal csökkentették le a teljes kifizetést a pilóták felé, ilyen helyzetben vagyunk. És ez a trend ez folytatódni, folytatódni fog, egyetértek, megfelelő megoldásra van szükség a munkáltatókkal, de ehhez a szociális párbeszédre van szükség. Hogyha oda megyünk a, a szörnyű körülmények között függe, működő független pilótákhoz, és azt mondjuk nekik, hogy maguk túl drágák, akkor az biztos, hogy ők nem csatlakoznak ehhez. Ezek az emberek ugyanis, ezeknek nincs beteg biztosításuk, és biztosításuk. Sokszor a székhelyük sem valódi, csak azért, hogy az adó valamilyen módon megszabaduljanak. A realitás az, hogy az embereknek bizony meg kell venni a pilóta ülést, ez is hozzátartozik a tisztességtelen versenyhez. innen Meister kérdésére válaszolni, hogyan lehet elérni a tisztességes versenyt. Hát ez, ez itt az igazi kérdés. De már ön is megtalálta a válasz egy részét, megfelelő prioritásokat kell kitűzni. Bizony, a gép a repülőgépgyártókra is igaz ez. Az Airbus nagyon sok gépet ad el például az öbölbeli országoknak számukra. Nem érdekes az, hogy legyen, legyen tisztességes verseny az emirátusoknak. 140 megrendelése van az Airbus-tól, 140 gépre, ez hihetetlen szám. Még egy példa. Van egy szociális záradékunk az EU és az USA közötti közlekedési megállapodásban. Az első alkalommal, amikor kellett volna alkalmazni ezt a bekezdést, nem volt működőképes. A norvég légitársaság hamis módon az, a Bangkokban jelölte meg a székhelyét a, egy pilótának, ez egy pilóta csapatnak. Az Open Sky egyezményben van egy záradék, amit szerettük volna alkalmazni, ezt nem tudtuk megoldani európai oldalról. Az USA oldaláról ez működött, ők a jövőre nézve ellehetetlenítették ezt a, ezt a megoldást. Azt mondták, hogy ennek a négyes bekezdésnek pont ez a célja, hogy az ilyen eseteket kizárja és szabályozza. A légiközlekedés nagyon fontos iparág, sokat tesz a GDP bevételekhez, az európaiak bevételéhez. Hogyha ebben nem hiszünk, akkor nem jó prioritásokat jelölünk meg. Itt mindenki saját magát képviseli az asztalnál a pulpitusnál, de a Single European Sky olyan dolog, amivel mindenki egyetért, ebben hiszünk. Említette Frankfurtot. Nem volt vele elégedett az Isztambullal való versenyben. Van hat óra, amikor a frankfurti reptér bezár, előtte és utána pedig korlátozzák a repülést. Úgyhogy egész rendszert indított ezzel, Az öböl országok viszont és Törökország másként gondolkodnak, és egyetlen ponton sem mondhatjuk azt, hogy tisztességes verseny van, tehát hogy egyelő feltételeink lennének az öbölbeli országokat. Köszönöm szépen, Olivier Jankovics következik. Köszönöm. Azt hiszem, arra utaltak leginkább a kérdések, hogy milyen változásokat szeretnénk, szeretnénk hogyha reciprok módon kialakulnának a nyit piacok, illetve az ellenőrzéseknek is így kéne működnie. Mind a kettő az a célt szolgálja, hogy normalizálja az iparágat, ami a versenyképesség, illetve a versenyzáradékot illeti, elmond a prezentációban egész részletesen, hogy erről mit gondolunk, de a lényeg az, hogy realistán kell az egészhez hozzáfogni, Nyilván nem szabad abból kiindulni, hogy az európai szabályokat kell ráerőltetni a világ többi részére, főleg akkor, amikor ez verseny hátrányal jár. A lényeg tehát, és erre többen is utaltak, hogy a saját házunk táján rakjunk rendet. A bizottságnak itt komoly szerepe van. De hogyha ezt részletesen megvizsgálom, akkor bizony, el kell mondjam, hogy a tagállamokon is sok múlik, hogyan fogjuk a tagállamokat arra rávenni, hogy ezen közös cél érdekében tegyenek valamit. Az állami támogatásra is rákérdeztek. Az infrastruktúra állami finanszírozásáról szeretnék röviden beszélni. Tíz évvel ezelőtt a bizottság úgy gondolta, hogy az, az, a légi kikötők állami támogatása valójában gazdaságpolitikai lépés, és ez már nem számít állami támogatásnak. Azóta ez megváltozott, most már ez állami támogatásnak számít, de mi vagyunk az egyedüliek a világon, akik így gondolkodnak. Általában masszív állami támogatást kapnak a légi kikötői infrastruktúrák a világ többi részén, és ettől ezek a, ezek a rendszerek versenyképesebbek lesznek. Ha megnézzük a nagy európai légi kikötőket, rep reptereket, hogyha nincs állami támogatás, akkor nyilván költségesebb lesz az infrastruktúra felhasználása. Ugyanez vonatkozik a biztonságra. Európa egyedülálló abban, hogy a légi kikötői biztonságot nem támogatják államilag. Nagy biztonsági cégek látják ezt el. A Twin towers támogatások előtt 5%-ot tettek ki a biztonsági költségek, most ez 20%. Az Európán kívüli reptereknek nincs ilyen költsége, Úgyhogy az is nyilvánvaló, hogy ott olcsóbb az infrastruktúra használata. Sok munka van még hátra, sokat kell gondolkodni, sőt, lehet, hogy át kell gondolni, újra kell gondolni a saját szabályainkat. Egy utolsó megjegyzés. Nincs időnk, a piac gyorsan változik, a világ gyorsan változik, tehát mi hamarabb a bizottsági mandátumnak eleget kell tenni. Kérdés, hogy milyen prioritásokat alakítsunk ki. Szerintem az összes mandátum prioritásról szól. Fölmerül a kérdés a bizottságon belül, hogy megvan az elegendő forrás. Hogyan tudja ezt a munkát megoldani majd a bizottság? Köszönöm. Köszönöm. Klaus Geil úr a bizottság részéről parancsoljon. Először Ertug úr kérdésére szeretnék választ adni, hogy az azánnal kapcsolatosan mire kell koncentrálnunk. Nos, az azán egy nagyon gyorsan növekedő piac, 600 millió lakost egyesítte az ASEAN szövetség, egy egységes légközlekedési piacot alakítanak éppen ki, hasonlóan Európához. Tehát izgalmas partner lehet az ASEAN országok csoportja. Az elmúlt tíz évben azt láttuk, hogy a közvetlen utasforgalom Európa és az azán térség között stagnált. Holott a valós forgalom évente 5%-kal nőtt az elmúlt tíz évben, de mindez a növekedés a közelkeleti és törökországi habokon, forgatókorongokon keresztül történt. Tehát az EU-ASEAN megállapodás egyik célja az, hogy igazi ASEAN igazi partneri kapcsolatot építsünk ki az azánnal, növeljük a közvetlen konnektivitást és az európai légitársaságok piaci részesedését növeljük. Az azán képviselőivel az elmúlt években érdekes vitát folytattunk, összehasonlítottuk a légiközlekedési szakpolitikai kereteket, és nagyon nagy hasonlóságokat fedeztünk fel a szabályozási rendszereink között. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy az ODEAN ASEAN biztos érdekelt a szabályozói konvergencia kialakításában, a verseny feltételek egységesítésében, a biztonsági kérdések eh, még nyitott fejezetet jelentenek, de egy eu azán megállapodás segítene abban is, hogy az azán országokban a biztonsági szintet emeljék. A kargó iparágunk eh, versenyhátrányban van az USA kerjerekkel, az USA eh, teher szállítóival szemben, ezért őket is helyzetbe hozhatjuk. Meissner asszony az IKEA, ikea úra kérdezett rám. Mi támogatjuk a bizottságot és a tagállamokat az ICAO-ban végzett munkában, melynek célja, hogy egy multilaterális liberalizáció és légitársaság ellenőrzési rendszer dolgozzunk ki. De úgy gondoljuk, hogy nem kell várni, még az ICAO-ban létrejön a megállapodás. Nem kell mindent az ikea ban szabályozni, ez egy konszenzuális, és éppen ezért nagyon lassú folyamat, mely értelemszerűen csak a legkisebb közös nevezőre tud építeni. Úgy gondoljuk, hogy a szabályozói normáinkat exportálni kell minél nagyobb területekre. Deli asszony a környezetvédelemre kérdezett rá. Azt hiszem, hogy a COP21 igazi lendületet adott az ügynek, komoly nyomást gyakorolva a légiközlekedési community-ra, már a technológia az tisztább üzemanyagok kérdésében egyébként a légitársaságok sokat tesznek, meg a gyártók, a gépgyártók is. Az egységes európai Égbolt is fontos lépést jelentette. Most az IKEO 2016-os közgyűlésére figyelünk, és itt nem mondhatunk csődöt, ez nem lehetséges. Ha az IKEO most sem tudna áttörést elérni, akkor ez nagy bizonytalanságot váltana ki, és ez senkinek az érdekét nem szolgálna. Ha még van időm, akkor még a szociális kérdésekre visszatérnék, Az USA közlekedési minisztériumának a elutasító véleményét nem tudjuk elfogadni. Úgy gondoljuk, hogy ez a NAI, ez a törvénykezési nem semmiképpen sem elfogadható. Mi nagyon sokat teszünk a szociális menetrend előrevittele kapcsán, de hát mondom, erről majd később beszélek, ha még van időm. Köszönöm szépen. Nagyon sokan jelentkeztek tagjaink közül. Gáler, Tapardel, Telicska, Jönő Klún, kollégák, Alaja Szender, Preuss kollega, Familt. Izaskun Bilbao, Isabel de Monte und ich. És végezetül meg én is. Voltak éppen mindenki, aki itt van, szót kért. Szóval másfél Másfél percben korlátozok a felszólalási időt, először Michael Gáler kap szót. Köszönöm szépen. Nagyon sok mindent hallottunk már éppen ezért, csak nagyon röviden a, a SES-ről, a Single European Sky-ról. Se a bizottság, se mi nem akadályozunk a munkát, sokkal inkább a tagállamok akadályozzák ezt, akik gyakran szakszervezetek mögé bújnak, mondván, tehát te, gyakoroljanak nyomást a tagállamokra, hogy az egységes európai égbolt ügyében előrelépjünk. Aztán az akadályok megszüntetése. Nem olyan régen felszólítottuk a bizottságot, hogy tegyen meg mindent a saját hatáskörében, amit megtehet. Kérdezem a bizottságtól. A híres hírhet Luftverkehr Stoyer a német légiközlekedési adóügyében felléptek-e már Németországgal szemben. Van itt egy harmadik szempont is, a level playing field az azonos versenyeségek tekintetében. Látnak esélyt arra, hogy a VTO szabályokat kiterjesszük valamikor a légiközlekedésre. Ez egy olyan cél, melynek politikai realitása van, hogyan látja ezt a bizottság. Vagy pedig, ha ezt így nem tudjuk elérni, akkor nem lehetségesem, hogy a WTO szabályok terális légiközlekedési megállapodásokba így teremtve meg a level playing fieldet, vagy legalábbis kerülve közelebb hozzá. Köszönöm. Claudia Tapardel. Köszönöm szépen, elnök úr. Abból indultunk ki, hogy az öböl államok fontos szerepet játszanak majd a vitában, és persze a tisztességtelen verseny kérdése tekintetében is. Valóban így van ez. Az öbölből származó légitársaságok sok útvonalat átvettek az EU karriereitől, ezek harmadik államokból jövő társaságok nagy állami támogatásban részesülnek, olcsón férnek hozzá a tőkéhez, az infrastruktúrához, az üzemanyaghoz is, ráadásul nem kell környezetvédelmi adót fizetniük, és nincsen éjszakai repülési tilalom. A december 7-i légiközlekedési csomag megfelelően ad-e választ arra versenyhátrányra, amelyet az EU vállalatok szenvednek el az öböl társaságokkal való versenyükben. Nem igen nem válaszra várok, hanem egy tényleg egy konkrét csomagot terjesszenek elő, hogy hogyan lehet jobban megvédeni az európai társaságokat. Azután beszéltünk a szolgáltatókról. Én magam szociáldemokrata politikus vagyok, és persze ezért gondoltam, a munkavállalók jogára, de gondolok a légi utasokra is. Hogyha egy céget gyakran tisztességtelen versennyel ö, bírságoltak meg, verseny okán bírságoltak meg, ez a tapasztalat, akkor ők sokat tettek annak érdekében, hogy hírüket javítsák. Köszönöm Pábát Eliska. Köszönöm, Köszönöm szépen és köszönöm, hogy megszerveztük ezt a meghallgatást. Polacsek úr igaza van, ha nem szeretnénk az európai légitársaságokat más kézben látni, egészen odáig, hogy mi az állami segély, és mik az átfogó egyezmények. Elég széles körű volt a vita. Négy kérdésem van. De háromra már választ kaptam. De Jankovics úr, önt kivéve mindenki beszélt az egyenlő feltételekről, esélyegyenlőségről. Tényleg az igazságtalan versenyhelyzet az létezik, és ezzel foglalkozni kell. Mindenki egyetért ezzel. De csak Jankovics úr volt az, aki válaszolt arra, hogy az öbölállamok és mások milyen formában folytatják az igazságtalan versenyt. Mi az, ami nekik kedvez, és az Európai Uniós piacon nem létezik? Szerintem kapnak állami támogatást, és hát minnyáján akarunk igazságos versenyt, ez egyértelmű. De hogyan nekik, miük van, ami nekünk nincs az európai piacon? Danke sehr, die nächste ist Daniela Auto. Köszönöm, Daniela Auto. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr, meg köszönöm a szakértőknek is. A kérdésem egy részével már kérdésem egy részével már föltették a kollégák, állami támogatások. Bulc asszonynak, a biztos asszonynak is feltettem ezt a kérdést néhány nappal ezelőtt, de választ nem igen kaptam nemzetközi normáknak megfelelünk-e az állami támogatás szabályozásainkkal, hogyha más ha más vállalatok kapnak állami támogatást itt Európában, akkor nekünk miért nincsenek belső protekciós szabályaink? Aztán nézzük a fapados vállalatokat. Ez ugye kapcsolódik az általános légiközlekedési állapotokhoz. A polgárok bőrén nem lehet, nem lehet megtakarítást folytatni. Az előbb hallottuk, hogy milyen módon milyen módon történnek ezek a, meg, ezek a megtakarítások a biztonság árára, a nyugdíjak árára, stb. stb. Ez túlságosan nagy ár. Ez azt jelenti, hogy a kliensek fizetik meg ezt. Szép dolog a verseny, szép dolog a piac, de bizonyos területeken, a cigeteken, vagy a periférikus területeken kéne valamiféle közszolgáltatás. Ezt nem mondhatom, mert ezek privát vállalatok, de valamiféle ellenőrzésre lenne szükség az árakra vonatkozóan, hogy azok megfelelő mértékűek-e. Köszönöm. Köszönöm, Didrek Lún. Nagyon érdekes volt a mai vita, és nagyon sok mindent megtudtunk, nagyon egyértelmű módon. Nagyon sok mindenre választ is kaptam már. Igazságos verseny Szerintem az, használjuk ezt a kifejezést, hogy fair competition, mennyivel jobb az, mint hogy level playing field. Amount investment that they've made and um, the, the, actually the chart out of the map that Mr. Jankovic put up. Jankovic úr Ön is említette, hogy terjeszkednek a világ más részéről a légitársaságok, és ez nagyon fontos, hogy fölébredjünk már végre, hogy mit tehetünk globális szinten. Ez mind a fogyasztó, mind az üzleti élet számára nagyon fontos. Hiszen a légi forgalom a VTO tárgyalásokon is nagyon nagy szerepet kap, és nagyon kikerülhetetlen téma most már. Először is az állami segélyeket illetően. Ön azt mondja, hogy felül fogják vizsgálni a 868-as rendeletet. Mi történik pontosan ezzel? Tudna válaszolni? Aztán nagyon pozitívan nyilatkozott az ASEAN-nal kötendő potenciál szerződésről. Létezik ilyen lehetőség az öböl államokkal is? Törökország mindenképpen be kell vennünk, nagyon közel áll Európához. Úgyhogy tényleg nagyon nagy verseny eh, jelentenek majd. Úgyhogy láthatunk arra valami lehetőséget, hogy előre haladjunk. Köszönöm. Ines a Sende. Köszönöm szépen, elnök úr. Megköszönjük a tájékoztatást. Két rövid kérdésem lenne. Beszéltünk a tisztességtelen versenyről, az öböl országok részéről, nem csak a társaság, nem csak a légi közlekedésben, nem csak a légi közlekedési vállalatok, hanem a légi kikötők esetében is. Mi megpróbáljuk azt elérni, hogy különböző eszközökkel, jogszabályokkal valahogyan megoldjuk ezt a helyzetet. És a többiek magukat védik, még mi pedig, hát én abból indulok ki, hogy nekünk vannak értékeink, ennek vannak következményei, például az egyenlőség, emberi jogok, szociális védettség, stb. stb. Vannak viszont olyan légiszállítók, akik ezt a demokratizációt nem fogadják el, de más módon közelítik meg ezt. A bizottság és az OECD képviselőnek teszem fel a kérdést, az egyenlő esélyekre egyáltalán lehet számítani? Ezt el lehet érni? Például az egészségügyben ez egyértelmű, soha senkinek nem lesznek, tehát soha nem lehet azt elérni azt, hogy minden európai ugyanúgy férjen hozzá az egészségügyi szolgáltatásokhoz. De hát ezen közben mégis ezen kell munkálkodni, hogy ezt valójában elérjük, így a légiközlekedésben is. Mindenki különbözik, de az egyelő esélyeket, az egyelő hozzáférés esélyét meg kell teremteni. Mert ha nem, akkor az lesz a légiközlekedéssel, mint a textiliparban, Olyan ez, mint amikor Spanyolországból kivonult a, a textilipari gyártás, illetve utána a Made in Spain valójában nem mást fed, mint az, hogy kínai dolgozók, kínai rabszolgák dolgoznak a spanyol városokban. Értjük, értjük, mondja az elnök. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch ich möchte mich Köszönöm szépen. Elnök úr, én is meg szeretném köszönni a vendégeink előadásait. Sok kérdést már az előttem szólók felvetettek, rövidre foghatom magamat. Geil úrrat kérdezem, hogy milyen szerepet játszunk a jövőben a nemzetközi versenyben. A magas biztonsági szintet kell érzékeltetni, betartatni, és ez a verseny előnyt is jelenthet. Ugyanakkor az EASA-t nemzetközi normaként is, norma adó szervezetként be kell tartani, és ezzel az európai szervezetek piaci esélyét növelni kell. Ez azt jelenti, hogy több EASA munkatársat kell alkalmazni az EU-n kívül is. Hogyan lehet ilyen módon tehát az EASA-t megeresíteni, milyen esélyt lát erre? Köszönöm szépen. Miltenberg kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy sor észrevétel már elhangzott az EU légiközlekedési ágazatának versenyképessége a képességeinktől is függ, attól függ, hogy képesek vagyunk-e a Single European Sky szerint, az egységes égbolt szerint fellépni, a légiutasok joga tekintetében, illetve a légi kikötők által kivetett adók tekintetében is. Vonatkozik ez a Gibraltári helyzetre is, egy szóval felszólítom spanyol kollégáimat, hogy a választások után most már ne feledkezzünk meg a gibraltári helyzet megoldásáról, és nem a briti, briteket szólítom föl, hanem igenis a spanyolokat, ráadásul nem is látok brit képviselőt itt, szóval a megoldáson dolgozni kell, európai szellemben. Második észrevételem, hiszen nem akarnék Gibraltáról most egy vitát nyitni, második észrevételem pedig az, hogy a nemzetközi átfogó légi megállapodásokat dolgozni kell intelligens módon, globális mechanizmust kell kialakítani. Én a DVTL keretén belül, és nem az ICAO-n belül gondolom ezt kidolgozhatni de a 868-as rendelet átalakítása is nagyon fontos. Az Európai Bizottság most már teljesítsen. Hallom, és örömmel hallom, hogy márciusban már hozza az átdolgozást, de a stratégiai dokumentum lábjegyzetében azt látom, hogy a jobb szabályozás elvárásainak felt figyelembe vételével. Kérem a bizottságot most, most már ne vegye figyelembe ezt meg azt, hanem most már hozzon eredményeket, szolgáltasson, teljesítse be ezzel Timmermans biztos ígéretét is a 868 kapcsán. Köszönöm Izabel de Monte. Köszönöm szépen. Köszönöm minden előadónak. Elsősorban azt kell biztosítani, hogy a légi kikötők által kivetett díjak tekintetében közelítsük egymáshoz a helyzetet. Hennen, Henlen úrtól egy specifikus kérdésem van. A pilóták helyzetéről beszélt Polucsek úr, és kérdezem önt, hogy mit szól ahhoz a gyakorlathoz, amelyet a Pay to Fly uh, név alatt ismerünk, mi szerint, hogy uh, ezek a társaságok uh, a területi alap elvét játszák ki azáltal, hogy berüptetik a pilótákat, ahonnan a nulla óra kvázi repülési óráig kezdődnek. Köszönöm szépen, Bilbao asszony. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy ezt nagyon érdekes meghallgatást megszervezték. Most próbálok konkrét kérdéseket földeni. Mindenkihez szól a kérdés, még az Európai Bizottság képviselőjének is. Hussein úr azt mondta, hogy Kán úr, hogy a jelenlegi szabályrendszert kell alkalmazni. Kérdésem, hogyha a jelenlegi szabályrendszert alkalmaznánk, ezt a tagállamok nem teszik meg, hogyha a fragmentált égboltot megoldanák a tagállamoknál, ugye nincs erre hajlandóság. Hogyha mindezt megtennénk, akkor hány problémát oldanánk meg, illetve a problémák mekkora részét? Beszélünk arról, hogy mire van még szükség, de mi a helyzet azokkal a dolgokkal, amire már van szabály, csak nem alkalmazzuk ezeket újabb és újabb jogszabályokat hozunk létre a fragmentáció leküzdésére, vagy, vagy az innovációra. De ezt nem alkalmazzák. Ne felejtjük el, hogy az európai iparnak például az az egyik fontos érdeke, hogy az innovációt alkalmazza. De itt azt hiszem, hogy sokat veszítünk. Ott van az innováció, ott van a versenyképesség, ott van az európai ipar szerepe önöknek milyen kapcsolata van a tagállamokkal, mit kérnek tőlük az így? Legyenek szívesek, tartsák már be az európai jogszabályokat, vagy az egységes égboltra vonatkozó szabályokat. Mert hogyha, hogyha a bizottság ezt megteszi a tagállamokkal, akkor mi egyedül maradunk. Ez így van a légi iparban is, az űriparban is. Azért nem vagyunk versenyképesek, mert nem akarunk az, azok lenni. Erre szeretnék választ kapni. Ez nagyon aggaszt engem. Hogyan beszélhetünk átláthatás, átláthatóságról, amikor még magunk között se akarunk átláthatók lenni? Minek beszélünk harmadik országokkal kötött szerződésekről, és hogy milyen záradékok kellenek abba, hogyha félünk attól, hogy egymás között hogyan, mi, mit, hogy egymásnak mit mondunk el. Ez nem túlságosan realista dinamika. Szerintem sokkal becsületesebbnek, őszintébbnek és realistábbnak kell lenni. Mit akarunk tényleg elérni? Azt akarjuk, hogy versenyképes legyen ez az ágazat? Legyenek minőségi munkahelyeink? Újabb dimenziót akarunk adni ennek az ágazatnak? Ezt mi is megérdemeljük, és a polgárok is ezt kell elérni. Ja, vielen Dank. Jetzt habe ich mich nochmal drauf gesetzt. Köszönöm szépen. Akkor én is hozzászólok. Kétszer háromszor hallottam ma már, hogy a légi közlekedést csak a Európa adóztatja meg. Igen, de 30 milliárdot kapnak évente Európától, miközben a vasúton az utasoknak ezt meg kell fizetni. Úgyhogy aztán Stuttgart-Frankfurt 3000 járat évente miközben Párizsban klímakonferencia folyik. Hát erről nem csak beszélni kell, hanem meg kell oldani, és akkor ez megoldaná a repterek problémáját is. Kevesebb, célzottabb járatot kell indítanunk. És természetesen Európán belül is biztosítanunk kell az igazságos versenyt a modalitások között is. Aztán Európa és USA. Hát nyilván nem az amerikai piacon vagyunk versenyképesek, de az amerikaiak viszont is versenyképesek, úgyhogy ez torzítja a piacot, és ha az USA-val ezt nem tisztázzuk, akkor nem a zöböl államokról kell beszélni, és a többiekről. Single European Sky, nagyon örülnék, hogyha azok az országok is aktívak lennének, akik a Single European Sky-nak a partnerei. Aztán a British Airways miért szerepel a fapadosoknál, de a KLM és az Air France pedig nem. Föltűnt ez nekem, és én nem tudtam, hogy a British Airways fapados. Haben Sie nochmal in derselben Reihenfolge die Möglichkeit zu antworten, auch hier. Most lehetőséget kapnak arra, hogy válaszoljanak két-két percben. Thank you, Chair. Uh, very quickly, the questions on WTO, we looked at it in our research project. Um, there's basically... A kutatási projektünkben úgy tűnik, hogy a WTO országok nem akarnak a légi közlekedéssel külön foglalkozni. Ez, ami az utasok jogait illeti, ha megnyílik a piac, akkor az utasok úgymond a lábukkal szavazhatnak. And fair competition, this should really be the preview of uh, national competition authorities and not... Aztán a nemzeti ellenőrző hatóságok szerepe legalább olyan fontos, mint a légi társaságoké. Aztán öbből államok jobb geográfia, jobb politika, és Hát az a politika, hogy több, nagyobb légi közlekedés, és végül az anyaországokban az alapadók kisebbek, úgyhogy ezért élveznek előnyt. Aztán, hogy ez ár láthatóvá váljon. Hát a légitársaság ebben nagyon profik, hogy rejtette ráterheljenek az árokra, de amikor ezt túlzásba viszik, akkor mindig vannak új versenytársak, akik jobb ajánlatokat tesznek. Végül a Single European Sky. A Nike-nak a jelszava, hogy just do it. Ez érvényes, ezt csinálják már meg, vagy legyen vége a vitának. Évek óta hallunk a, European, a Single European Sky-ról, nem történik semmi. Aztán 10 másodpercen maradt még. Igazságos versenyhelyzet. Igen. De. Elméleti szinten ez egyenlő eredményeket eredményezne. De ez sose fog megtörténni, ezért mondjuk azt, hogy nem kell erről beszélni. Mindig lesz egy piacon nyertes és vesztes. Igazából a piac a versenyről szól. Köszönöm. Huszen Kán úr. Köszönöm, beszéltek már VTO-ról. hogy... Elégséges ez a csomag? Nem, jelenlegi formájában nem. A bizottság tudja, hogy mennyire fontos ágazat, ennek örülünk, támogatjuk, de a konkrét tumok esetében kell még előre mozdulni. Reméljük, hogy jövőben ez megtörténik. Nézzük, hogy miről is van itt pontosan szó. Stratégiai, politikai megközelítés kell azzal kapcsolatban, hogy mi a légi közlekedés, ez hiányzik az EU-ban, máshol ez jelen van. Sokat beszélünk az öböl országokról, de vannak egyéb úgynevezett jó példák. Ez az egyik megjegyzése. Ha megnézzük, hogy az infrastruktúrát hogyan kezelik, 24 órás nyitvatantás a repülőterek esetében, tehát ez azt jelenti, hogy 24 órában termelhetik az európai, a nem európai repterek a hozamot. Európában itt 17 órát vannak nyitva a repterek, ez elég nagy különbség, ami a piaci nyomást illeti, így sokkal könnyebb gazdasági hasznot hajtani. Adók, üzemanyagadók, ezeknek a nagy volumenű vásárlása esetén. Erről nem szeretnék beszélni, de az biztos, hogy meg kell vizsgálni ezt a kérdést. Bilba Olszony, teljesen egyetértek, a jelenlegi jogszabályokat kell alkalmazni. Én is mondtam egy példát, a jobb oldalon ülő kollégám is egységes európai égbolt. Ez, a, ez valószínűleg a legjobb környezetvédelmi intézkedés, amit megvalósíthatunk Európában. Csak rá kell venni a tagállamokat arra, hogy tegyenek valamit. Kramer úrnak mondanék valamit. Én örülnék neki, hogyha a támogatásról, a, körny- a üzemanyag adózásról beszélnék. Én nagyon-nagyon szívesen részt veszek egy ilyen vitában, de akkor vegyünk figyelembe mindent, az infrastruktúrát, az adósságot, az elektromos áramot, stb. stb. De ez így rendben van. Tehát amikor a különböző közlekedési módok ról vitázunk, akkor beszéljük meg azt is, hogy mi a tisztességes verseny, mik a, mik a egyenlő esélyek. Köszönöm. Telekes question, what do these people have that we don't have? Uh, my own personal... Kán úr, Ellen úr, mi az, ami még nincs meg? Hát a múlt csomagjára gondolok. A verseny miatt nem tudjuk dominálni az, a, a piacot. A kétoldalú szolgáltatási megállapodásokban megállapodás azért jöttek létre, hogy védjünk, és ezek még sok országban megvannak. Ezért kell EU-s szintű jogszabályokra törekedni. sajnos kihívásként, kihívóként jelent, jelentek meg a harmadik országbeli szolgáltatók Európában, nagyon sikeresek voltak, mindig azt figyelik, hogy mit vár, mire számít, a, mit, mire számít az európai vásárló, de ezért nem lenézni kell őket, hanem tanulni kell tőlük. Hogyha nem tanulunk tőlük, akkor velünk van a baj, nem pedig velük. Majszer azt mondja, az előbb nem válaszoltam elnézést milyen vállalkozásaink vannak, amikor azt mondjuk, hogy az EU exportálja a világba a szabályrendszerét, ez nekem nem tetszik. Láttuk, hogy a WTO-val is mi történt. Az icao e szintjén ez már kezd megvalósulni, például a légi közlekedési szabályozó panelben. Jó lenne, hogyha lennének globális szabályaink, nem regionális megoldásra van szükség, ez nem old meg semmit. És nem szabad, hogy mindez lefégezze a liberalizált megállapodásokat, vagy a megállapodások megvalósítását. Pedig van, aki emellett kardoskodik. Lehet, hogy ezeknek mind lassító hatása lesz. Nem tudom, hogy kihagytam-e valamit. Ha kiadna valamit, elnézést kérek. A British Airways-es kérdése nem válaszolt. Igen. Meg ismételni, mi a kérdés, vagy mi a baj? Elnök. Az ön egyik diáján a British Airways szerepelt, mint fapados légitársaság, de akkor az Air France mondjuk miért nem? Szívesen látjuk őket is, csak jelentkezni kell nyilván nem mondjuk azt nekik, hogy nem. A British Airways nagyon büszkén reklámozza új magát, hogy ők alacsony vételdíjakkal dolgoznak. Ott van a Vueling például. Ők meggyőződtek arról, hogy milyen értékeink vannak. Egyébként a liberalizáció ellenesek úgy gondolkodnak, hogy hát ugyan 190 járat érkezik az öböljáratokból Angliába, de ez nem baj. Franciaországba is sok sok öbölbeli járat érkezik, de sokkal kevesebb 30 összesen, és ez számukra nem annyira torzítja a versenyt. Köszönöm. Sorry, I forgot to switch on the microphone. Elnézést, nem kapcsoltam be a mikrofont. ami a 686-os módosítását illeti. Nos, a tisztességes versenyről szóló záradék, mely az EU-Brazília közötti tervezetben szerepel, egy jelentős előrelépést jelent a korábbi helyzethez képest. Jó irányba tett előrelépés ez. Annak érdekében tehát, hogy biztosítsuk, hogy az Open Sky vagy az Air Transport megállapodások tárgyalása során elérjük a céljainkat, le kell fektetni a célokat. Az EU persze nem a gyenge tárgyaló pozícióból, hanem az erős tárgyaló pozícióból indul, hiszen az európai piachoz való hozzáférés nagy kincs. Telicska úr, a európai iparággal szembeni tisztességtelen előnyökre kérdezett rá, mint mondtam, megvizsgáltuk ezt a kérdést, és nem mi voltunk egyedüliek az USA ágazata is ezt tette, láttuk a jelentést, melyet az USA szervezetei készítettek, de a mi megítélésünk szerint nincsen semmilyen fajta verseny e, e, hátrányunk. Az Boeing és exportjainak támogatása, az infrastruktúra, a globális földrajzi helyzet mind-mind erős kombinációt kínál, és ezzel szemben viszonylag kevés előnye rendelkezünk mi az amerikai féllel összevetve. Ajutó asszony feltette kérdést, Az európai országok földrajzi specifikus lokációjára kérdezett rá. Hát ne felejtsük, hogy Ciprus nemzeti légitársasága csődbe ment, és a Malév is csődbe ment. Megvizsgáltuk a GDP helyzetét, és most megkérdeztük a ciprisi kollégáinkat, hogy tegyék ezt. Vizsgálják meg, hogy milyen kihatása volt ez a GDP-re és nem látunk jelentős eredményt, viszont a madév esetében ezt láttuk, a GDP több mint 3%-kal csökkent a madév csődje után. Ez pedig igenis kihangsúlyozza a légitársaságok jelentőségét, a légiközlekedés jelentőségét. Bilbao Barandéka asszony az ownership és az ellenőrzés kérdéséről beszélt. Nos, a közlekedési jogok bilaterálisak a mi országaink és az őből államok között, de ahhoz, hogy ezeket a jogokat korlátozzuk, ezeket a szabályokat alkalmazni kell, és az Air Berlin olyan um, kapcsolatokkal rendelkezett, amelyekre a Traffic Rights nem terjed ki. Most pedig Olivier Jankovics. Köszönöm szépen, elnök úr! arra a kérdésre, hogy milyen jelentősége van az országoknak, hát valóban a fő versenyelőnyük a földrajzi helyzetükben rejlik. És az ők most ezt teljesen kihasználják ezt az előnyt. Persze van itt a támogatási kérdés, hogy egy sor állami támogatást kapnak az öböl szolgáltatók. A mi saját állami támogatási szabályainkkal ezt nem fogjuk tudni kezelni ezt a kérdést, hiszen a légiközlekedési infrastruktúra, a repülőti infrastruktúra, a biztonsági ellenőrzések beirányuló közpénzeket nem lehet megtiltani. Ez egy legitim versenyelőny, amelyet így szereztek, de hát számunkra ez egy verseny hátrány. Egy számadattal szeretnék szolgálni 2012-ből. 2012-ben európai légi ö, kikötőként 4,2 milliárd euróba került a, a, a repülőtéri biztonság megteremtése. És 4,9 milliárdot fizettek a, légit, a társaságok. Ebből láthatjuk, hogy milyen fontos versenyelőnyt jelent a támogatás. Persze náluk a munkabérek is alacsonyak, más fiskális rezsimben működnek, de nem tudom, hogy ezt hogyan tudhatnánk mi befolyásolni. Hát ez a gazdaság politikájuk része. Teljesen legitim módon nyúlnak ezekhez az eszközökhez, melyekkel mi nem rendelkezünk másrészt náluk nincsen légi közlekedési adó, nálunk meg van. Hát ez felvázolja a versenykülönbségeket. Ami az azonos versenyfeltételeket illeti, ezzel az a probléma, ezzel a koncepcióval, hogy ez félrevezető, hiszen végezetül nem jelent semmit. Nem sikerül elérni a céljainkat. Minnyáján egyetértünk abban, hogy tisztességes versenyre volna szükség. Krámer asszony, Kramer úr, hogy csökkenteni kell-e a, a légi kapcsolatok számát. Hát ez aggasztana, hogyha az EU-ban ezt az utat választanánk, hiszen az EU-n kívül mindenki voltak éppen a gazdaság fejlesztésére is használja a légi közlekedést egyre inkább függünk a külkereskedelemtől, és hogyha az európai termékeket el akarunk adni Delhiben vagy Kínában, akkor bizony nem vonattal visszük oda ezeket az árukat, hanem repülővel. Aztán a különböző közlekedési ágazatok közötti öm, verseny, egyenlőség a Vasút közlekedés 42 milliárd eurós támogatást kap az Európai Unióban éven, tehát ezt mi megkapnánk, csodákat művelnénk velem. Köszönöm szépen, most pedig Gail úr. Uh, there were quite a number of questions. Uh, I think I'll try and start with the, uh, the questions of... Uh... Köszönöm szépen. Klüne úr, asszony, ön azt kérdezte, hogy a 868-as rendeletnek a felülvizsgálata, hogy ez lelassíthatja a folyamatot. Szerintem nem. Mi úgy gondoljuk, hogy a 868-asnak a felülvizsgálata az indokolt, és a bizottságnak a mandátumot adunk, akkor is lelassulhat ez a folyamat, hogyha a 868-asat nem vizsgáljuk felül mert vannak olyan piaci szereplők, akiknek vannak fenntartásaik az igazságtalan eljárásokkal kapcsolatban. Kell egy le, mindent lefedő egyezmény, nem csak az öbölbeli államokat illetően, hiszen nem célzottak az intézkedéseink, nincsenek kiélezve egy országcsoportra, hanem minden igazságtalan eljárás célozunk. Kiegyensúlyozott megközelítésre van szükség arra, hogy biztosítsuk a tagállamokat arról, hogy megkapnak minden támogatást, és közben a piac tovább nyíljon. És bizonyos óvadékokra is szükség van. Aztán említette az ASEAN párbeszédet, Törökország és Európai Unió, és Törökország és az öböl államok egyetértek, az EU nagyon vonzó piac Nagyon sok szolgáltató szeretne hozzáférni ehhez a piachoz, de bizonyos szabályok betartatása mellett lehetséges ez. Törökország tagjelölt ország, szomszédos ország, nagy ország. Gyorsan nő a légiutas forgalom velük, és nagyon sokat nyerhetnek az EU-s együttműködésből, és szerintem ugyanez igaz az öböl államokra. Kérdezték, hogy mi a szerepe az ELZÁN, az EASÁN-nak a nemzetközi versenyben. Az a erős kell, hogy legyen, erős szerepe kell, hogy legyen. Mi mindig segítjük az EASA-t. Mi azt javasoljuk, hogy ez EASA alapszabályzatát újra fésüljék át, hogy hatékonyabbak legyenek. Elnézést kérek, ha nem válaszoltam minden kérdésre, de remélem, hogy mindenkinek segítettem. Elnök, köszönöm szépen! És köszönetet szeretnék mondani az előadóknak, és szerintem ez egy nagyon érdekes vita volt. Én is köszönetet szeretnék mondani a kérdésekért és a válaszokért. Bár nem sokára karácsony van, azért mégiscsak jó volt, hogy megszerveztük ezt a vitát, nagyon intenzív volt. Úgyhogy most nem marad más, mint hogy mindenkinek boldog karácsonyt és boldog új évet kívánok! és minden alkalmazottnak, a titkárságnak, a segítőknek és a vendégeinket szívesen most meghívom egy italra, úgyhogy mindenkinek mindenféle szépeket a következő évre. Köszönöm.